Ladies and gentlemen, uh, since all, almost all political groups are represented, so we... Úgy látom, minden uh, politikai csoport képviselője itt van, legalább egy, akkor tovább is mehetünk, ezért azt javaslom, folytassuk a munkát. Mielőtt a 11-es napi rendepolttal folytatnánk, tehát uh, Miguel Sebastián spanyol miniszter jelenlétében folytatnánk az ülést, elmondanám, hogy a ma délelőtti koordinátorok ülésén a az ülésünket követően, amiről tárgyaltunk, annak összefoglalóját hamarosan körbeadjuk, és remélem el is tudjuk fogadni, hogyha nincsen senkinek ellenvetése. Tőlem balra ül délutáni vendégünk, a spanyol kormány minisztere Miguel Sebastián, ipari, turisztikai és kereskedelmi miniszter a spanyol kormányban. Ő képviseli szakbizottságunkban a tanács soros elnökségét. Meghallgatjuk őt. A spanyol elnökség nemzetközi kereskedelem politikai prioritásairól szóló előadását. Miguel Sebastián úr, üdvözlöm Önt a spanyol elnökség kezdetén. Mint tudjuk, az elnökség feladata, hogy az Európai Uniót a Lisszaboni szerződés hatályosodásának első hónapjaiban vezesse. A spanyol kormány feladata az új alkotmányos berendezkedés bevezetése az Európai Tanács és a Parlament között. Másrészt viszont a Lisszaboni szerződés, amely változásokat hoz, sokkal több jogkörrel ruházza fel, sokkal nagyobb jogkörrel ruházza fel az Európai Parlamentet. Az érdekképviselet és a tanácssal való együttműködés kerén. Én magam pedig úgy gondolom, hogy a kereskedelem politikai szakbizottságban fontos, hogy lássuk, hogy fontos, hogy a február 12-i szakmai csoport munkájába is bekapcsolódjunk. Nagy öröm számomra, hogy vendégünk beszámol nekünk a spanyol elnökség terveiről, arról, hogy a tanács hogyan tekint az új szakasz elé, az új szakasz legfontosabb kérdései elé, mint a dohai eh, tárgya, doha tárgyalások, a kétoldalú tárgyalások a szabadkereskedelmi megállapodásokról, a jelenleg hatályos megállapodásokról, elsősorban Dél-Korea, EU és EFTA vonatkozásában Latin Amerika és a földközi tengeri térség eh, való kapcsolatokról. Ez Spanyolországot erősen érinti, a földrajzi közelsége miatt, de az orosz-ukrán, kína, kanadai kapcsolatokról is hallunk. Remélem, hogy előadása érdekes eszmecserét indít el a képviselőkkel, hiszen a legtöbb kérdést remélem a következő hat hónap kereskedelmi politikájának legtöbb kérdéséről tudunk beszélni. Köszönjük, miniszter úr, hogy eljött, átadom a szót. Mondjuk olyan 10 percre. Első körben utána beszélgethetünk, és újra megadom önnek a lehetőséget, hogy reagáljon a megjegyzésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok minden képviselőnek. Üdvözlöm az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságát. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy szólhatok, tájékoztathatom önöket programunk tartalmáról. A spanyol program külkereskedelmi programjáról. A következő fél év áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy a Lisszaboni szerződés mélyre ható hatásait megtapasztaljuk, ahogy az elnök úr is említette. Egy új intézményi szerkezet az tehát, amelyben az Európai Parlament, azaz önök egyetlen közvetlenül választott szervként olyan súlyt kap, melynek alapján az Európai Unió által elfogadott, elfogadott döntések, határozatok is legitimebbé válnak. A nemzetközi kereskedelemre is vonatkozik ez, ahol a szokásos eljárás az együttdöntési eljárás lesz. A Lisszaboni szerződés hatályosodását követően a nemzetközi szerződések megkötéséhez az Európai Parlament egyetértése szükséges. Ennek megfelelően az EP-t mindig részletesen, pontosan eh, tá- eh, tájékoztatni kell a tárgyalások állásáról. A spanyol kormány véleménye szerint elégedettek lehetünk azzal, hogy a Lisszaboni szerződés révén az Európai Parlament nagyobb jogkörrel rendelkezik, és fontos, hogy az Európai Bizottsággal és az összes parlamenti frakcióval együttműködjünk egy erős Európa érdekében, amely a nemzetközi, minden nemzetközi kereskedelmi kapcsolatban erős jelenléttel érvényesíti az érdekeket. Belgiummal és Magyarországgal hármas egységet alkotva tervezzük az átfogó programot a következő 18 hónapra. Ennek középpontjában a, az állami kereskedelem áll az elnökségi trió céljait ez határozza meg, és az első fél évre ez alapján dolgoztuk ki egy kettős kihívás jelentő programunkat. Rövid távon arról van szó, hogy megteremtsük a szükséges feltételeket ahhoz, hogy az európai népgazdaságok a gazdasági stagnációból mielőbb kikerüljenek, hiszen ennek negatív kihatása van a nemzetközi kereskedelemre is. Hosszabb távon meg kell teremteni az alapját ahhoz, hogy a gazdaság nemzeti és világszinten is tartós, fenntartható, kiegyenlített növekedési sávban induljon el. Meg kell próbálni a nemzetközi kereskedelemből egy olyan kulcselemet alakítani, amely a növekedési szint nagyobb foglalkoztatás és magasabb szintű jólét megteremtésének eszköze lehet. A motto több kereskedelmi esély, kevesebb kereskedelmi korláttal. Ez tulajdonképpen az a mondat, amely kereskedelmi politikánk alapja a következő fél évben több multilaterális szinten több dolgot szeretnénk elérni. Voltak már korábban is olyan közlemények, amelyet a G20-ak vezető politikai tettek, és a dohai kör tárgyalásait is ilyen alapon szeretnénk folytatni. Így szeretnénk egy átfogó, ambiciózus megállapodást elérni bizottság és tanács egyaránt készek arra, hogy a WTO következő tárgyalásában március végétől induló, feltetve március végétől induló tárgyalásaiban sikeresek legyenek. A cél, hogy a meglévő nehézségek ellenére lezárjuk a tárgyalási kört annak érdekében, hogy a szerződést még ez évben megköthessük. A, kere, a tárgyalásokat új VTO csatlakozások érdekében is elsősorban Oroszország és Montenegro csatlakozása érdekében folytatjuk. Erősíteni kívánjuk a multinacionális kereskedelmi rendszereket, a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokat, és kereskedelmi megállapodásokkal kívánjuk ezt megszilárdítani. Az európai kereskedelmi politika keretében olyan projekteket határozunk meg, amely a többoldalú megállapodásokat kiegészítik. Nézzük az Egyesült Államokat. Mindenképpen az a célunk, hogy a jelenleg folyó tárgyalásokat mielőbb lezárjuk. Közép-Amerikával és az andok közösséggel egyaránt. Reméljük, hogy ezek a tárgyalások le, hamarosan lezárulhatnak, még az Európai Unió és Latin Amerika közti csúcs találkozó, valamint a a Karib térséggel folytatott közös tárgyalásokat megelőzően erre májusban kerül majd sor. Hondurasszal kapcsolatban társulási szerződést kívánunk kötni a latin-amerikai országokhoz hasonlóan, hogy a, annak a közös piacnak erőteljesebben válhassunk részeseivé, illetve partnerévé. A következő prioritás a kolumbiai, perui kereskedelmi tárgyalások lezárása, esetleg eh, megállapodás Ekvádorral is. Ezen kívül a, az Európai Unió és Mercosur társulási szerződését is újra aktiválni szeretnénk. Ez utóbbi úgy tekintjük, hogy adottak a szükséges feltételek, és 700 eh, millió embert képviselő a világ második legnagyobb regionális térségéhez kapcsolódhatnánk így. Szeretnénk eh, a, az Európai Unió földközi tenger térségbeli befekt, beruházási befektetési lehetőségeit is bővíteni. Tárgyalásokat le kell zárni, mégpedig olyan értelemben, hogy fenntartható fejlődést indítsanak el. Mindent megteszünk azért, hogy a ma még eh, útunkban álló akadályokat elhárítsuk, és foglalkozni kívánunk a társulási megállapodásokkal is. Afrika, a Karib térség és Csendes óceánia országaival is. Reméljük, hogy az ázián országokkal is sikerül szabadkereskedelmi megállapodást kötni. Bilaterális szint a következő, amiről beszélni szeretnék. Előrejelzem, hogy Koreával sikerült szabadkereskedelmi megállapodást kötni. Nagyon fontos ez, hiszen új ö, piaci hozzáférési lehetőséget biztosít európai szereplők számára, és reméljük, hogy már februárban a tanács a bizottság elé terjeszti javaslatát, amit alá is lehet írni. Ázsia, India és Kína az Európai Unió számára rendkívül fontos piacok. 2010-ben alapvetően szeretnénk előre lépni a szabadkereskedelmi megállapodás terén Indiával, és szeretnénk megtalálni annak a módját, hogy Kínával hogyan lehet egyensúlyba hozni a kétoldalú kapcsolatokat. Oroszország szintén kiemelt, szeretnénk számára a WTO-hoz való bejutást megkönnyíteni. Az energetia kérdések miatt is az új keretmegállapodás tárgyalásai ezért rendkívül fontosak. Nyilvánvalóan az energiafejezet az Ukrajnával kötendő megállapodás külön fejezete is. Egy szabadkereskedelmi zóna az ukrán fokozatos EU belső piaci integrációját segíthetné elé. Másrészt pedig az egyik fő célunk az, hogy az Egyesült Államokkal való gazdasági kapcsolatainkat is eh, szorosabbra fűzzük. Éppen ezért a transatlanti gazdasági tanácssal való kapcsolatunkat erősebbé szeretnénk fűzni. Ez egy nagyon hasznos eszköz, akkor, hogyha nem vám jellegű kereskedelmi akadályokat próbálunk elhárítani. Programunk ezen kívül foglalkozik azzal, hogy a jelenlegi tárgyalásokban előrébb lépjünk a Kanadával való kereskedelmi kapcsolatunkban is. Nos, elnök úr, hölgyeim és ulaim, eltekintve a többoldalú regionális és kétoldalú kapcsolatoktól az elnökségünk egyetért a kereskedelmi politikai újra újra a meghatározásával, mégpedig a középtávú alapokon való meghatározásával. Fontos, hogy tovább kiépítsük azokat a lehetőségeket, ahogy a stratégiai alapelveket a közekező öt évben meghatározzuk. Úgy véljük, hogy a piaci hozzáféréssel kapcsolatos stratégiáknak új impulzusokat kell kapni, annak érdekében, hogy a protekcionista megpróbálkozásokat kivédjük és erősítsük a koordinációt megállapítható, hogy a kereskedelmi, kereskedelem védelmi intézkedések az európai exporttal szemben egyre erősebbek, és szeretnénk, hogyha az európai vállalatokat, az érintetteket meg tudnánk védeni. Azt javasoljuk, hogy dolgozzunk éppen ezért egy kézikönyvet az különböző eljárásokról, amelyeket szisztematikusan alkalmazni lehet. Másrészt pedig ágazati alapon külön figyelmet fordítunk a közbeszerzési piacokra, és természetesen védeni kívánjuk a szellemi tulajdonjogot is. Tudatában vagyunk annak, hogy a bizottság és a parlament a szellemi tulajdont nagyon fontosnak tartja hatékonyan védeni. És éppen ezért fontos a márkákkal kapcsolatos kalózkodás kivégése is. Ezt a prioritást támogatjuk. Határozottan előbbre kívánunk lépni a nemzetközi kereskedelmi megállapodások terén, megkívánjuk védeni piacainkat a termékhamisításokkal szemben is. A spanyol elnökség szerint a kereskedelem fontos eszköz ahhoz, hogy a kevésbé fejlett országok fejlődését támogassuk. Hiszünk abban, hogy a mennyiségi célokat fenn kell tartanunk párhuzamosan az Európai Unió által meghatározott segélycélokkal. A legutóbbi rendelkezésre álló adatok, kereskedelmi adatok azt mutatják, hogy az Európai Unió összességét tekintve 2 milliárd eurót biztosít a kereskedelem technikai támogatására. Az Európai Unió 2010-ig szám mellett kötelezte el magát még a WTO 2005-ös miniszteri konferencián. Amennyiben ez a mennyiségi cél teljesül, a spanyol elnökség a bizottsággal közösen kötelezi magát arra, hogy kidolgozza a tagállamokkal azt, hogy ezt a segít ezt a támogatást hogyan lehet minőségileg is javítani annak érdekében, hogy a fejlődő országok is élvezhessék a többoldalú kereskedelmi rendszerekből adódó előnyöket. Nagyon sok egyéb kérdés van még a rendünkön, a programunkban, például olyan tárgyalásokról, amelyekkel új impulzust kívánunk adni a nemzetközi fegyverkereskedelmi megállapodás aláírására, és például a az OECD-n belüli csoportok kereskedelmére. A következő hónapokban az éghajlatváltozással kapcsolatos tárgyalásokról szeretnénk foglal- tárgyalásokkal foglalkozni, az energia, egészségügy, szociális jogok, fogyasztóvédelem és egyenlő bánásmód, jogegyenlőség. Fontos, hogy az érintett ágazatokkal és a civil társadalommal folytonos párbeszédet tartsunk fel. A spanyol elnökség, ha megengedik, végül ezt mondanám el, a nemzetközi kereskedelem terén átfogó programot kíván megvalósítani Óriási kihívások vannak előttünk, nagy problémák, amelyekre választ kell találnunk. Mégpedig kiegyenlített és konszenzusra épülő választ, mely hozzájárulhat ahhoz, hogy a nemzetközi kereskedelem az európai gazdaság növekedésének és fenntarthatóságának fontos elemévé válhasson. Ezen kívül e parlament ebből a szempontból és más szempontból is a Lisszaboni szerződés hatályosodását következően követően olyan pont lesz, amelyre mindenképpen építeni szeretnénk. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon világos volt a kereskedelmi prioritások meghatározása. Köszönöm a spanyol elnökség képviselőjének. Akkor most megadnám a szót a bizottsági képviselőknek. Kezdjük a politikai frakció képviselőjével. Először az LPP e képviselőjének, Pablos Faldának adom meg a szót. Mr. President, eh, ministro, bienvenido al Parlamento Europeo. Es como... Tisztelt elnök úr, eh, Először is szeretném üdvözölni a spanyol elnökséget az Európai Parlamentben, és eh, hadd mondjam el, hogy minden, minden jót és sok sikert kívánok önöknek, hiszen az Európa sikere is lesz. Először is a szabad kereskedelemre szeretnék utalni. Egy megállapodást kötöttünk Dél-Koreával, mely keretében szeretnénk a kereskedelmi kapcsolatokat elmélyíteni. Ez azt jelenti, hogy a dél-koreai, illetve az európai vállalkozások új lehetőséget kapnának. Támogatjuk a szabadkereskedelmet, azonban egy-két aggályom van a szerződés kapcsán. Előny előnyöket biztosít, igazságtalan előnyöket az európai gyártók számára, a gépjárműipar számára. Ahogyan ön is tudja, ez rendkívül fontos, hiszen több ezer munkahely függ ettől, például Spanyolországban is. Miniszter úr jól tudja, hogy ez rendkívül fontos kérdés, hiszen ezek az itt gyártott autók versenyben vannak a koreai autókkal. Szeretném tudni, hogy a spanyol elnökség tisztában van-e az ezzel kapcsolatos agályokkal a koreai egyezmény kapcsán, és hogyha igen, akkor milyen véleménnyel van erről a problémáról. illetve ö, aggódik-e amiatt, hogy ezt valóban aláírják, ezt a szerződést, illetve aggódik-e a spanyol gépjárműiparra tett hatásáról? Március 18-án Madridban egy ülésre kerül sor, Köszönöm szépen a szocialisták és demokraták, demokraták nevében adom meg a szót a következő képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a miniszter urat itt a szakbizottságban. Beszédében hangsúlyozta, hogy milyen nagy fontosságot tulajdonít annak, hogy a Mercosur országokkal tető alá hozzá, hozza az egyezményeket, ugyanígy az andoki közösség a latin-amerikai országokkal való kapcsolatokra is utalt. Bizonyára ön is tudja, hogy öt éves tárgyalások folytak már, és, és nem sikerült lezárni ezeket a tárgyalásokat, vannak nehézségek még mindig. Mi, ön milyen kihívásokat lát ebben a kérdésben, illetve lát, lát-e olyan tényezőket, amelyek hátráltatják ezeket az egyezményeket? Szává úr beszélt Közép-Amerikáról, és Gondolom, hogy megbirkózik majd ezekkel a kérdésekkel. Beszélt azokról az országokról is, amelyek nem hajlandóak engedményeket tenni, például Bolíviára utalt. Mit gondol, hol lesznek itt a nehézségek, hol lesznek a könnyebb kérdések? Thank you very much. Kazak úr, köszönöm szépen. Elnök úr, miniszter úr, üdvözlöm Önt. A spanyolországi delegációs látogatás kapcsán már találkoztunk önnel. Ismét örömmel fogadjuk itt, örömmel találkozunk önnel most az elnökség kezdetén. Miniszter úr, egy-két kérdéssel fordulok önhöz, mint a soros elnökséghez, amely az Európai Unió kereskedelmi kérdéseire is felelős. Az első kérdés, a import termékek kötelező piacra dobásá, kötelezőségéről szól. 2009. novemberében egy állásfoglalás született ebben a témában. Egyértelmű volt az álláspontunk. Három javaslat született a bizottságtól, három lehetőség – mi az eredeti javaslatot támogatjuk azonban, és úgy tűnik, hogy ez lesz az, amit végül javasolni fogunk a bizottságnak. Meg tud-e nyugtatni bennünket, hogy ez prioritás lesz a spanyol elnökség számára, illetve elképzelhetőnek tartja-e, hogy a tanácsban ez dűlőre jut ez a kérdés, illetve melyik, melyik javaslatot támogatja. A novemberi látogatásunk során azt hallottuk, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás délkorával nem valósulhat meg. Nem tudom, hogy az elnökség mire fog összpontosítani. A gépjárműipar nem támogatja ezt a megállapodást azonban a szakszervezetektől, illetve az, ettől az ipari ágazattól még ellentétes véleményeket hallunk erre vonatkozóan, a fejleményekre vonatkozóan. Ezért szeretném tudni, hogy a spanyol kormány egyhangúan vége, vélekedik-e erről az egyezményről, és hogyha pozitívan, akkor lehetőség van-e a blokkoló kisebbségre, valamint milyen végrehajtási intézkedéseket látnak hogyha egy ilyen rendelet valóban megszületik. Köszönöm szépen. Köszönöm. A zöldek képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, miniszter úr. Nyilván nagy érdeklődéssel hallgattuk hozzászólását, és csak gratulálni tudunk kezdeményezéséhez, hogy megerősítsék Latin Amerikával kapcsolataikat. Hasonlóképpen itt vagyok, uram, összegzéséhez, mert úgy tűnt, hogy kezdeményezni kívánnak, hogy a kereskedelem, az éghajlatváltozás, az élelmiszerbiztonság és a szociális kérdések között kapcsolatot hozzanak létre. Nos, a következő kérdésem. Az éghajlat terén például Spanyolország tudna európai kezdeményezést megfogalmazni, például a technológia átadás terén, amely a déli országokban és főleg a feltörekvő országokban ö, úgynevezett tisztább fejlődést tenne lehetővé. Második kérdésem. Úgy gondolom a spanyol elnökség John Drugi ENSZ jelentését támogatja. Készek átvenni a benne foglaltakat, vagy a kereskedelmi tárgyalások során magukévá tenni, amelyeket képviselni kívánnak? Úgy tűnik, hogy Hondurasszal szabadkereskedelmi egyezményt szeretnének aláírni. Spanyolország álláspontja az a, a novemberi latinamerikai, ibériai csúcson végül is megváltozott, és hasonló a helyzet az emberi jogok vonatkozásában. Rendkívül aggaszt ez minket, ugyanis Európa sajnos még nem kezdeményezett semmit annak érdekében, hogy ezt a kérdést a szociális jogok, a szakszervezeti jogok, az emberi jogok kérdését határozottabban képviselje Kolumbiában például. Aztán ott van az Euromed kérdése. A hatástanulmány a megállapodás perspektíváját illetően eléggé negatív volt gyakorta a dél-amerikai, latin-amerikai hatástanulmányokkal ez a helyzet. Ami a szociális és környezetvédelmi kérdez, kérdéseket illeti, hogyan kívánják ezeket integrálni ebben az igazán negatív kontextusban? Köszönöm szépen. Elnök mikrofon nélkül szól. Chair, uh, I'll speak on behalf of Mr. Sturdian. Köszönöm szépen, mondja a felszólaló képviselő, csehül fogok beszélni. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a prezentációját. Nagyon érdekes kérdéseket. Nagyon érdekes kérdéseket vetett föl. Azt mondta, hogy a legfeletlenebb országokat a szabadkereskedelmi megállapodásokkal lehet támogatni, és üdvözlöm ezt a megjegyzését. Örülök az ambiciózus tervének is, amely a Mercosur, Mer, Mercosur országokkal való kapcsolatra utalt, például a nemzetközi tulajdonokra vonatkozóan. Azt hiszem, hogy ez eléggé komplikált kérdés. Egy konkrét kérdésem van önhöz. Először is a múlt héten volt szó egy, egy témáról itt itt a szakbizottságunkban. Ön, mint a spanyol soros elnökség, hogyan értékeli a bizottság GSP plusz rendszer, Sinankát érintő rendszerrel kapcsolatos értékelését. Kolumbiára is utalta bevezetőjében. Nem tudom, hogy ugyan ezt a nyomást gyakorolják-e majd erre az országra is. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem látjuk azt, hogy ez jogos megközelítés lenne. Nem érezzük ezt jogosnak. Van még egy kérdésem. Lehet, hogy ez kapcsolódik ahhoz a tényhez, hogy jelentős a spanyol gépjárműipar, illetve hogy Spanyolországban is jelentőségteljes a gépjárműipar, az EU és Korea közötti kereskedelmi akadályok eltüntetése, megszüntetését hogyan látja? Elnök. Guer részére Solc úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, nagyon szépen köszönöm a prezentációját. Egy-két kérdésem lenne önhöz. különösen a Mercosurral kapcsolatban. Illetve ezen belül a Kolumbiával, illetve Hondurasszal kapcsolatos kereskedelmi megállapodásokról vonatkozik a kérdésem. Milyen lehetőségeket lát arra, hogy az emberi jogi megfontolásokat is bevegyük a kereskedelmi érdekek mellé, illetve a dolgozók jogairól mi a véleménye ezen országok kapcsán. Hogyan lehetne itt befolyással élni, és hogyan lehetne az emberi jogokat föntartani, illetve meggyőződni azok betartásáról. Második kérdésem, hogyan gondolkodik a Kanadával ö, elkezdődött kereskedelmi tárgyalásokról? Hamarosan eredményt várunk, Kérdésem, hogy a spanyol elnökségnek vannak-e további ambíciói ezen a területen, és harmadsorban a Kubával való kapcsolatokra szeretnék rákérdezni. Elnök, jó pár hozzászóló van még, de majd a második körre hagyjuk őket, most pedig megadom a szót a miniszter úrnak, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Tessék, önné a szó, miniszter úr, mondjuk 10 percet kap. És aztán jön majd a második forduló. Köszönöm szépen, elnök úr. A dél-koreai kereskedelmi megállapodással kezdeném. Szálva úr is utalt erre a kérdésre, illetve Recél úr is. El kell mondanom, hogy részünkről jó megállapodásnak hogyha megállap, jó megállapodásnak mondjuk, akkor ez ez nem lenne teljesen helyes, hiszen vannak átmeneti megoldások benne, vannak külön záradékok, amelyek érintik a liberalizációt, úgy érzem, hogy a vállalkozásokkal, az üzleti üzleti élet képviselőivel további tárgyalásokat folytathatunk. Itt jó helyzetben vagyunk, legalábbis ugyanolyan helyzetben, mint a riválisok. A közbeszerzés területén is vannak feltételek, és vannak olyan ágazatok, amelyek nagyobb versenybe kényszerülnek. Összességében azt mondhatjuk, hogy előny származik a megállapodásból Európa számára a gazdasági növekedésünk, illetve a munkahelyteremtés szempontjából is. Aztán ugyanerre a kérdésre vonatkozóan ö, kaptam két megjegyzést, különösen a gépjárműipar kapcsán hadd mondjam el, hogy a gépjármű ipar érdekeit figyelembe vettük, egész Európa szerte, és azért megfelelő átmeneti időszakokat tervezünk, illetve a vám korlátokat meg akarjuk szüntetni Dél-Koreával, és ez lehetőséget nyújt az európai gépjárműipar számára. Támogatni fogjuk tehát ennek a jelentésnek az elfogadását. Együtt kívánunk működni, működni a parlamenttel, illetve a bizottsággal. Azt szeretnénk, hogy ez a folyamat teljesen átlátható lenne. És a Lisszaboni szerződés értelmében fogunk eljárni. Most pedig Közép-Amerika témájára térnék át. Itt konkrét kérdést kaptam Hondurasra vonatkozóan. A spanyol kormány úgy gondolja, hogy amikor hatályba lép az új elnök, akkor olyan fejleményeket látunk majd, melyek eredményeképpen a kapcsolatok ismét normalizálódhatnak Hondurasszal. A következő hónapokban várunk megállapodást, várjuk a, me- a megállapodások megkötését, ez nem lesz könnyű, de megpróbáljuk ezeket tető alá hozni a spanyol elnökség ideje alatt. Jó pár kérdést, illetve megjegyzést kaptam az andoki közösségre vonatkozóan, hogy nem vettek részt ugye a, a tárgyalásokon, ki kellene őket zárnia, vagy nem. Itt különösen Bolíviára kérdeztek rá a képviselők. Úgy érezzük, hogy egyetlen andoki közösség, egyetlen andoki ország sem sincs kizárva ezekből a megállapodásokból, illetve tárgyalásokból. Az ajtó nyitva áll, az andoki közösség minden tagja előtt. Most pedig térjünk át Kolumbiára. Tisztában vagyunk azzal, hogy a szakszervezetek milyen véleményen vannak ebben az országban, úgy érezzük, hogy az Európai Uniónak meg kell védenie a szakszervezeteket, illetve az emberi jogokat. Kolumbiában egyetértek a képviselő úrral, olyan eszközöket szeretnénk bevenni az együttműködésbe, olyan együttműködési eszközöket szeretnénk kialakítani, amelyek garantálják azt, hogy ezek a jogok nem sérülnek, nem gyengülnek majd. Júniusban, illetve augusztusban születtek erre vonatkozó jelentések. Reméljük, hogy a megfelelő irányba haladunk, és sikerül a munkavállalók jogait érvényesíteni. Kolumbiának nehézséget okozott a kereskedelmi megállapodásokban való részvétel, különösen a szakszervezetek miatt, itt különösen az Egyesült Államokra gondolok. Pontosan ezért mindig is jobb, hogyha megpróbálunk együttműködni, és bevonni őket ebbe a folyamatba, nem pedig kizárni őket, hiszen végül is ez lesz az, az eszköz, amely révén elérhetjük a céljainkat, és valóban érvényesülnek ezek a jogok. Szeretném elmondani önöknek, hogy a kormány úgy döntött, hogy a, a spanyol elnökség úgy döntött, hogy szívesen eljön önökhöz, és erről a kérdésről továbbiakban is részletesen eszmecserét folytat önökkel, ha önök erre igényt tartanak. Ami a Mercosurt illeti. Erre vonatkozóan is több kérdést kaptam. Mivel most a spanyol elnökség ideje, idejét éljük, úgy érezzük, hogy lehetőségünk nyílik arra, hogy újra megnyissuk a párbeszédet. Egyszerűen novemberben csúcs találkozót rendeztek Argentina részvételével, és a spanyol miniszterelnök elkötelezte magát a párbeszéd megnyitása mellett, és most a spanyol elnökségnek szándékában áll valóban megállapodást kötni, tető alá hozni ezt az egyezményt a két régió között, és lehetőség szerint ez a kereskedelmi kapcsolatokat megerősíti majd. Ez mintegy 600-700 millió embert érint. Tehát egy hatalmas volumenű kereskedelemről van szó. Látnunk kell azonban, hogy honnan indulunk a tárgyalások során. Nem hiszem, hogy a spanyol elnökség alatt sikerül tető alá hozni ezt a megállapodást. Egy objektívabb célkitűzést viszont kitűzhetünk, ez pedig esetleg az, hogy megpróbáljuk a megállapodásokat, illetve tárgyalásokat kizökkenteni a holdpontról, a 2004-ben ugye megakadtak, tehát eh, reméljük, hogy, hogy egy egyensúlyt sikerül majd kialakítani, és valóban tető alá hozni ezt az egyezményt, amely megfelel majd a WTO szabályainak. Ami a kereskedelem és a környezet kapcsolatát illető kérdést, erre vonatkozik. Nos, eh, ebben a témában megpróbáljuk folytatni az elkezdett munkát, és nem szeretnénk, hogyha a fejlemények lelassulnának, hogyha ez a folyamat akadozna bármilyen okból. Szeretnénk továbbra is folytatni az éghajtváltozás elleni harcot. Hogyha megnézzük a kopenhágai folyamatot, a dohai fordulót, illetve ez, ezek tárgyalásoknak az ütemtervét, akkor azt látjuk, hogy konkrét eredményeket nem várhatunk a spanyol elnökség alatt de mindenképpen megpróbáljuk előrevinni ezeket a kezdeményezéseket. Kazak úr, örülök, hogy ismét itt látom a madridi látogatása óta. Ugye Madridban egy kicsit melegebb volt, mint itt Brüsszelben a mai napon. Nos, ami az eredet megjelölést illeti, alapvetően úgy gondoljuk, hogy az átláthatóságra kell hangsúlyt tenni, és arra, hogy a fogyasztók hozzáférjenek az információkhoz, választhassanak a különböző termékek között, esetleg drágább termékek között, tudván azt, hogy azokat a termékeket ö, olyan módon gyártották, hogy közben tiszteletben tartották a dolgozók jogait, a környezetet, az emberi jogokat. És akkor a fogyasztók esetleg inkább ezeket a termékeket választanák, és nem pedig olyan esetleg olcsóbb termékeket, amelyek nem ezen szabványok tiszteletben tartásával kerültek a piacra. Olyan megjelölésre van szükség, amely érthető, egyszerű, könnyű, könnyen elolvasható a fogyasztó számára, és egy olyan megjelölésről, amelynek a vállalkozásoknak, kisvállalkozásoknak is meg kell felelniük. Elég nagy munka áll előttünk, ez érzékeny kérdés lesz a soros elnökség, tehát a spanyol elnökség során. Még egy kérdést kaptam, Sri Lanka. Nos, tudjuk, hogy itt milyen negatív hatásokkal kell számolni. A GSP plusz kapcsán Egyértelmű a, a vélemény az emberi jogokat illetően, a saját szabályainknak kell megfelelnünk, hiszen különben nem vagyunk hitelesek, és akkor az egész eszköz hitelét veszteni. Az eszköz visszavonása, illetve az erről való tárgyalás mindenképpen nagy lehetőséget nyújt Sri Lankának arra, hogy ezeket a hiányosságokat orvosolja, és akkor nem vonjuk vissza a GSP Plus eszközt, és továbbra is élvezheti Sri Lanka ezt a jellegű támogatást. A GSP Plus visszavonása, visszavonását meg lehet fordítani akkor, hogyha a, a kormány megfelel a követelményeknek. És végül még egy utolsó kérdésre szeretnék válaszolni. Kubával való kapcsolat. Szeretnénk egy új eszközt kialakítani, mely során a Kubával való kapcsolatunkat új vágányra terelhetjük. Természetesen itt egy politikai jellegű kérdésről van szó, részletesebben meg kell vitatni egy ennél helyén valóbb fórumon, nem kereskedelmi platformon. Köszönöm szépen. A spanyol kormány felajánlotta, hogy a spanyol kormány alelnökét, Teres Fernández de la Végát hallgathatjuk meg, és figyelembe vesszük ezt az ajánlást, biztos vagyok benne, hogy ez rendkívül hasznos lesz. Nézzük a második és utolsó fordulót. Sajnos szűk az időnk. Kérem, mindenki csak másfél percben szóljon, maximum kettő percben. A, az első David Martin a szociáldemokraták nevében. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm az elnökségnek ezt a rendkívül nyílt és tisztességes válaszokat. A megjegyzésem a következő. Egyetértek Dél-Koreával kapcsolatban, önökkel tökéletesen igaza van. Fel kell mérni a szabadkereskedelmi egyezményt és az EU e, kérdéseit kell felvetni. A másik az amerikai gazdasági kapcsolatok. Ez rendkívül fontos. A transatlanti gazdasági tanács az egyik fórum, ahol ezt el lehet érni. Őszintén szólva, ennek eddig nem volt nagy sikere. A kérdésem az, hogy folytatják ezeket az erőfeszítéseket, és ha igen, hogyan? Második kérdésem, sajnos ellentmondást képvisel. Kolumbiával kapcsolatban egyértelmű volt, amit mondott, de itt ugye nem csak a szakszervezeti képviselők szempontjából a leg veszélyesebb országnak minősülő ország, hanem mit tudom én, a nőket is ö, a háborúban ö, megerőszakolják, és egyéb erőszakos cselekményeknek is ö, áldozatai. Úgyhogy ö, Kolumbia fontos terület. Azt mondták, hogy a szabadkereskedelmi egyezményben ez fontos lesz Kolumbiával együtt, és máshol is. De ha a bizottság javasol, és minden tagállam elfogadja, úgyhogy a gond az, hogy bele lehet tenni erőteljes emberjogi ö, klauzákat, de ha egyszer aláírásra került, már visszaút nincs. A kérdésem az, hogy nem kicsit ö, korai még ez? Nem kéne először tárgyalasztalhoz ülni a kolumbiaiakkal, hogy mielőtt bármi szabadkereskedelmi egyezményt aláírnánk, mindenféle bizonyítékkal rendelkezünk, hogy mi a helyzet az emberjogi helyzettel ebben az országban. Köszönöm. Néppárt. Igen kritikai jellegű megjegyzéseket követve egyértelművé szeretném tenni, hogy ebben a házban vannak olyanok, akik elismerik, hogy Kolumbia közelmúltban jelentős lépéseket tett előre a 90-es évekhez képest. Van egy ehhez kapcsolódó kérdésem. Dél-Koreáról válaszolt, de van egy konkrét kérdésem. A kubaiakkal el tud képzelni egy hasonló megállapodást? Tehát a tanács és a bizottság javasolna egy olyat, hogy ezt megbeszélje az itteni frakciókkal? Aztán, hogy ne legyenek semmiféle korlátok a kereskedelem előtt, a kóriaiak nem valószínű, hogy megelégednének ezzel. Akkor a bizottságot nem kellene esetleg arra ösztönözni, hogy felvessék ezt a problémát újra a kóriaiakkal? Rendkívül figyelmesen hallgattam önt, és hogyha jól értettem, azt mondta, hogy középtávon új kereskedelmi politikát kívánnak definiálni. A spanyol elnökség programját tekintve, és ott idéznék, a kereskedelmi politikát eszközként kívánjuk használni politikánkban az Európai Bizottság kezdeményezésére. Eddig nem tudtam, hogy a bizottság új kül- külkereskedelmi politikát kíván bevezetni. az Európa 2020-ról tudtam csak, és nem tudom, hogy Barózó úr hogyan vélekedett erről. Szeretném tudni, hogy a tanács és a bizottság hogyan áll ehhez a kérdéshez. Az akta vonatkozásában a tanács <coughs> milyen mértékben hajlandó bevonni a parlamentet a tárgyalásokba és a konklúziók levonásába. Elnök, köszönöm szépen, Luis Lányes, a szociáldemokraták képviseletében. Sajnos nem halljuk. Köszönöm szépen. Nagyon sok témát felvetett miniszter úr, rendkívül konkrétan. Ö, fogalmazott. Van azonban egy eset, amelyről szeretném, hogyha egy kicsit részletesebben szólna. Aztán van egy másik konkrét kérdésem is egy másik témában. Például rendkívül elkötelezettnek hangzott, hogy 2010-re zárjuk le a dohai fordulót. Ezen forduló során a kereskedelmi megállapodások rendkívül jelentősen befolyásolják a végkimenetelét a megállapodásnak. Konszenzusra van szükség a 27-ektől, hogy ez így legyen. Ez pedig azt jelenti, hogy a bizottságnak 2010-re egyetemű mandátummal kell rendelkeznie, hogy a 27-ek összeüljenek. Tudom, hogy ön nem ipari miniszter, hanem kereskedelmi miniszter. A jövő héten találkozunk az ipari miniszterrel, de rendkívüli jelentőségű katonai projektek kapnak Európai Uniós pénzügyi támogatást Európában. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban röviden tudnál mondani valamit. Hogyha most nincs ideje erre, akkor kérem, írásban válaszoljon. Kolumbiával kapcsolatban is említette, hogy eleget szenvedett már ez az ország, nem lenne szabad, hogy tovább szenvedtessük, és meg kell állapodnunk kereskedelmi téren. De azért mindenképpen kell, hogy az emberi jogokkal foglalkozunk, nem? Köszönöm. Péter Stasznyi néppárt. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm miniszter úr a parlamentben, és nagyon sok sikert kívánok önnek az elkövetkezendő hat hónap során. Nem akartam hozzászólni, de válaszait hallgatva egy kicsit megijedtem, mert csak három kollégám kérdezett Dél-Koreáról, és vannak bizonyos problémák. Ön pedig annyira dicsérő módon beszélt erről, hogy az az érzésem, hogy a dolgok mélyére nem ment. A bizottság 100 euróról beszél, más meg 300-ról. Aztán de biztos úr is azt mondta, és rendkívül örültem, mikor ezt hallottam, hogy részletesebben megvizsgálja ezt a területet. Ön egyetért vele, és ön is időt szán erre, és remélhetőleg e- elfogadja a kritikák egy részét. Köszönöm. Végül Bernard Lange, a Szocialisták és Demokraták nevében. Köszönöm szépen, tanácsa. Elnök úr, az első kör végén azt hangsúlyozta, hogy az Európai Parlament lesz most a kereskedelem politika középpontjában. Ennek természetesen nagyon örültem. Ezért az első kérdésem a következő. Hogyan kívánja erősíteni az Európai Parlamentet olyan területeken, ahol még nincs intézményközi megállapodás, hogy nagyobb mértékben kapcsolódhassanak a kereskedelmi kapcsolatokba, például az akta tárgyalásokba, vagy a kolumbiai tárgyalásokba. A Lisszaboni szerződés értelmében úgy gondolom, erősebben kell a parlamentet bevonni. Az akta megállapodásnál a szellemi tulajdonvédelméről van szó. At, sokan tartanak azonban attól, hogy a megállapodásban a Telekom csomag eredményei, amelyről itt a parlamentből tárgyaltunk, ami az internet szabadságának védelmét tartalmazza, tehát hogy ez korlátozódik. Tudja-e garantálni azt, hogy az akta megállapodás nem haladja meg azt, amit a parlament elért. A harmadik kérdésem pedig, elnök úr, az, hogy globális szinte mindenütt mindenki próbálja a nyersanyagokat biztosítani. Vannak olyanok a Földön, akik ezt igen kemény formában teszik, és ezt nem tartom túlzottan kedvező dolognak. De ennek ellenére az Európai Uniónak is végig kell fontolnia azt, hogy az a nyersanyag igényeit hogyan tudja tisztességes formában biztosítani. Milyen kezdeményezéseket kívánnak tenni e területen? Thank you very much now. Elnök, köszönöm szépen. Miniszter úr, öné ismét a szó ugyanannyi a kérdések száma, úgyhogy ugyanannyi időt biztosítok önnek a válaszadás jogán. Nagyon köszönöm, elnök úr. Ezt a fordulót egy olyan kérdés megválaszolásával kezdeném, amit az előbb kihagytam. Solcer úr a Kanadáról kérdezett. Spanyolország ezt a tárgyalást előre kívánja vinni. Hogy első ilyen jellegű megállapodás megkötésére kerüljön sor egy fejlett országgal, a szolgáltatások és egyéb szempontjából rendkívül fontos ez. Az elképzelés az, hogy a szellemi jog védelmet biztosítsuk. A spanyol elnökség bekívánja tartani a tárgyalás előirányzott menetét. Kasparész úr megjegyzését illetően, aki a középtávú kereskedelmi politikáról érdeklődött, Erre nem tértem ki részletesebben bevezetőmben, mert nem volt elég időm. De ami a 2020-as stratégiát illeti, és a külső dimenziókat, hisszük, hogy a versenyképességet, a külső aspektusokat is ugyanúgy be kell vennünk a 2020-as stratégiába. Hisszük, hogy meg kell erősítenünk a stratégiánkat a piachoz való hozzáférés terén, hogy a termékek, a szolgáltatások és a tőke áramlását elősegítsük a tagállamok között. A különböző szerződéses piacokat is megkívánjuk nyitni az eredet jelölést is magába foglalja ez nyilván, és a nyersanyagok származásának jelölését is. Ez rendkívül fontos tekintettel a Lisszaboni szerződés életbelépésére, és rendkívül nagyra értékeljük az önök véleményét a tavaszi csúcs előtt. Lange úr kérdésére válaszolva, nevezetesen, hogy az Európai Parlament bevonásra kerül el kereskedelmi tárgyalások során. Nyilván teljes átláthatóságot kíván az elnökség biztosítani a parlament felé, hiszen a Lisszaboni szerződés is ezt írja elő. Az Európai Bizottsággal együtt, együtt kívánunk működni a parlamenttel, kereskedelmi tárgyalásaink során. Az Egyesült Államok kérdésében Martin úr. Ön ez iránt érdeklődött. Különösen a transatlanti gazdasági ö, tanács iránt. Igaz, hogy a TEC mostanáig nem igazán tudott olyan eredményeket felmutatni, mint amilyeneket vártunk tőle. Ugyanakkor egy csomó mindenről nem szabad elfeledkeznünk, amely lelassította a munkát ezen a téren. Ott volt a dohai forduló ugyanakkor, nagyon sok választás, sok bilaterális feladat. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy tavaly az októberi tanácsi ülésen újra megerősítettük, hogy mindkét, mindegyik fél előre kíván lépni. Természetesen a következő ülés ezen elnökség során kerül megrendezése, vagy a következő elnökség idején. Van egy új kereskedelmi biztosunk, ez pedig mindenképpen ösztönző hatása kell, hogy legyen a munkára, és ezen kívül az Egyesült Államokkal ö, fennálló gazdasági kapcsolatainkra is. Ami a különböző árukhoz való hozzáférést illeti. Lange úr erre is utalt. Igen, az európai stratégiát kell erősítenünk, hogy diszkrimináció mentesen hozzá lehessen férni a legfőbb árucikkekhez, tekintettel arra, hogy ezek mennyire fontosak az európai ipar szempontjából. A különböző árucikkekért eh, eh, lesz egy felelős biztos az Európai Unión belül, aki majd a kereskedelemben stratégiával foglalkozik, de mindenképpen biztosítanunk kell az ezekhez való egyen alapon történő hozzáférést, mégpedig fair áron. Ami Kolumbiát illeti, azt hiszem, hogy Martin úr, a célok ugyanazok. Üdvözlöm a megjegyzéseit. Mind a mellett azt gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan is állunk a kérdéshez, viszont a végcéljaink ugyanazok. A kérdés az, hogy hogyan állunk ehhez az országhoz. Nyilván sokféleképpen lehet együttműködni problémát megoldni. Inkább inkluzívan szeretnénk ezt tenni, nem exkluzívan, mert hogyha ez utóbbit választjuk, ez mind Kolumbiának, mind Kolumbiával való kapcsolatunknak csak rosszat tesz. Szeretnénk bevonni a civil társadalmat ebbe, mind Európában, mind Kolumbiában, annak érdekében, hogy a kívánt irányban ö, fejlődjenek a dolgok. És persze az európai aggályokat nyilván nem feledjük el, ami az emberi jogokat illeti. De úgy érezzük, hogy ha korlátozzuk a tárgyalásokat, akkor ez nem fog javítani a kolumbiai helyzeten. Ahogy említettem, nyitottaknak kell lennünk, meg kell találnunk azt, hogy hogyan tudunk együttműködni velük annak érdekében, hogy elérjük azt, amit szeretnénk. Ennek szellemében kíván ö, eljárni az elnökség, a spanyol elnökség, és szívesen bármikor visszatérünk ezekre a témákra az Európai Parlamentben, hogyha megkívánják őket vitatni újból, akár Kolumbiában is. Ahogy önök is tudják, Ami a védelmi ipart illeti, remélhetőleg hamarosan megállapodás születik. Ez rendkívül fontos projekt Európa számára. És nagyon reméljük, hogy hamarosan sikerül tető alá hoznunk ezt a megállapodást. Aztán ott van a 400 az program. Még egyszer biztosítani szeretném önöket arról, hogy az elnökség figyelembe vesz minden olyan aggályt, amit önök itt megfogalmaztak a szakbizottságon belül a kereskedelmi tárgyásokat illetően. Mindemellett tudniuk kell, hogy vannak olyan tárgyalások, amelyek során bizonyos dolgoknak bizalmasaknak kell maradniuk, hogyha előre akarunk lépni. Természetesen az elnökség megosztja a kompetenciáit a tagállamokkal, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tanács mindent megtegyen annak érdekében, hogy a közösségi vívmányok és a Lisszaboni szerződés értelmében kerüljön minden megállapodás aláírása. Eddig még egyetlen egy fejezet sem került lezárásra, folytatjuk a tárgyalásokat abban a hiszemben, hogy a tárgyalásoknak csak akkor van vége, amikor már rájuk került az aláj, a dokumentumra került az aláírás és a pecsét. Doha. Végül is olyan megállapodást szeretnénk, amelyek vállalataink számára új lehetőségeket biztosítanak, de ugyanakkor előnyökkel is szolgálnak a fejlődő országoknak, hogy jobban bekapcsolódhassanak a nemzetközi kereskedelembe. Ez a célunk a dohai forduló végén. Minden területet alaposan meg akarunk tárgyalni, és ahogy említettem, csak akkor zárjuk le a tárgyalásokat, hogyha minden területen teljes megelégedésünkre szolgáltak. Elnézést, elnök úr, hogy kicsit hosszan beszéltem. Nagyon örülök, hogy eljöhettem önökhöz ma, és válaszolhattam a kérdéseikre. Köszönöm a vendégszeretetüket, a kedvességüket, a barátságukat. Köszönöm a megjegyzéseiket is, amelyeket megfogalmaztak a délután folyamán. Elnök, kiváló alkalom volt ez arra, hogy meghallgassuk a spanyol elnökség prioritásait a kereskedelmi politika terén. Úgy gondolom, hogy köszönetet kell mondanunk azért a készségért, amelyet a spanyol elnökség felmutatott szakbizottságunkkal való együttműködése terén. Remélhetőleg a következő alkalommal Alfredo Vane úrral, aki a külkapcsolatokért, külkereskedelemért felelős miniszter, majd konkrétabb dolgokról fogunk tudni beszélni. Ő tagja a kereskedelmi tanács különleges bizottságának is. Úgyhogy még egyszer köszönöm, és engedjék, engedje meg, hogy a spanyol elnökségnek sok sikert kívánjak, az Európai Unió és az Európai Uniós érdekek képviselete terén, és jó és sok szerencsét kívánok önnek. Köszönöm. TV. May I have attention, please? Time's run. Egy kis figyelmet szeretnék kérni, kedves kollégák, mert szalad az idő, és haladnunk kell. Akkor két ponttal előrébb ugrunk a 14. pontra a napi rendünkön kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok Törökországgal. Ez mecsere következik előadónkkal, Metin Kazak úrral, az ALDE képviseletében. Ő és mi vagyunk a felelősek, az illetékes bizottság. A korábbi mandátum során nem foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, úgyhogy épp ideje, hogy egy ilyen fontos szomszéddal történő kereskedelmi kapcsolataink egy saját kezdeményezésű jelentésben tükröződjenek. Kérem szépen! Kérem, kedves kollégák, hagyják abba a magánbeszélgetéseket. Hát, ahogy említettem, Törökországgal különleges gazdasági kapcsolataink vannak, nem csak azért, mert jelölt országról van szó, hanem azért, mert Törökországgal vámuniónk is létezik. Úgyhogy nagyon jók a kapcsolataink összességében Törökországgal, de az is igaz, hogy nagyon sok még nyitott kereskedelmi jellegű kérdésünk van, itt az IPR, amely problémás volt, és amelyhez erős, szoros együttműködése van szükség. Úgyhogy átadnám négy percre az előadónknak a szót, és aztán következik a vita. Kezek úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Mint ahogy az elnök úr teljesen jogosan említette, a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok Törökországgal rendkívül fontosak. Törökország hetedik kereskedelmi partnere az EU-nak, és kétoldali kereskedelmünk több mint 100 milliárd eurót képvisel. Törökország az ötödik export cél az e Európai Unió számára, és hetedik szállítója volt 2009-ben az EU-nak. 2008 és 2009-ben visszaesett a kereskedelm mm, jelentősége Törökország és az EU között, részben a válság miatt, részben pedig azért, mert a, keres, a török kereskedelem más irányba is indult. Ennek ellenére a statisztikák szerint az EU még mindig 42%-át képviseli a külkereskedelemnek Törökországban. Ezen kívül a legtöbb közvetlen beruházás is ide irányul. 2009-ben több mint 88% volt. A célom, hogy értékeljem kapcsolatainkat ezzel a fontos kereskedelmi partnerrel, mind gazdasági, mind kereskedelmi szempontból, hiszen hagyományos partnerünk, nagyon közel található az EU-hoz, rengeteg szakképzett munkaerő, munkaerő állott rendelkezésre, és a célom az is, hogy, megsegí, meg, hogy megkönnyítsem a kereskedelmi kapcsolatokat az EU és Törökország számára. Ezen kívül olyan problémás kérdésekkel is szeretnék majd foglalkozni, amelyek fontosak. Az első a a vámunió, a másik, hogy nincsenek tarifa korlátok, a harmadik pedig a regionális együttműködés. Elsősorban Törökország az egyetlen olyan ország, Andorra és San Marino kívül, amely vámunióval rendelkezik az EU-val. Ez az unió 96 óta létezik, alapja pedig az ankarai protokoll 63-ból. Törökország, csak az EU, előnyeit élvezi ennek a vámuniónak, de ez az együttműködés egyáltalán nem tökéletes még. Nagyok a kihívások, például a szabadkereskedelmi egyezmény óriási kihívás mindkét fél számára, ugyanis Törökország még nem tagja az Európai Uniónak. Úgyhogy igazán nem tud ö, ö, hasonló ö, képen részt venni ö, a harmadik országokkal folytatott tárgyalásokban, de köteles elfogadni azokat a megállapodásokat, amelyeket az EU a harmadik országokkal aláírt. Az EU nem rendelkezik olyan mechanizmusokkal, amelyek garantálják a szabadkereskedelmi megállapodásokat például. Ezért aztán a döntéshozó folyamatok, a problémák megoldása, a bizottsággal, a gazdasági és szociális bizottsággal, a civil szervezetekkel, Európában a török civil szervezetekkel és szakértőkkel való állandó együttműködést kíván. Aztán a technikai korlát negatív hatással van a versenyképességre, és óriási gazdasági veszteséget jelent mind az EU, mind Törökország számára. Az üzletemberek az európai üzletemberek mindig problémákba ütköznek, nagyon sok téren, mint például az dömping, stb. stb. Vannak ajánlások arra vonatkozóan, hogy közösen találjunk megoldásokat ezen problémák orvoslására. Végezetül, elnök úr, és ez az utolsó gondolatom, Törökország kulcsfontosságú partner, partner a Fekete-tenger térségében, Közép-Ázsiában, a Kaukázusban és a közel-keleten, illetve a mediterrán térségben. Ezzel az országgal, régióval rendkívül fontosak a kereskedelmi kapcsolataink, mind az Európai Unió, mind ezen országok számára. Mind Törökország, mind az Európai Unió csak profitálhat ebből az együttműködésből, és csak win-win helyzetet alakíthatnak ki. Nagyon szépen köszönöm. Akkor hallgassuk meg a bizottság véleményét. Alfio Ancelone urat kérem meg arra, hogy két percben reagáljon, mondjuk. Köszönöm, elnök úr. Mint önök is jelezték, és ahogy Kazak úr is megismételte, Törökország jelölt ország, és természetesen különleges a kapcsolat az Európai Unió és Törökország között. De Törökország igen különleges partner, és Vám Unióban is van az Európai Unióban, ami egyedülálló, unikális, hiszen a többi vám megállapodáshoz képest ez igen különleges. Nagyon különleges ez a kereskedelmi kapcsolat. Nem fogom az említett számokat most megemlíteni, és nem fogom felsorolni a kereskedelmi kapcsolatok fontosságát a két fél között, de meg kell, hogy említsük azt is, hogy Törökország számára az Európai Unió nagyon fontos, és messze a legfontosabb partnere. Az Európai Unió és Törökország közti kereskedelem az elmúlt években jelentős mértékben növekedett 2009 kivételével, amely a külső tényezők miatt alakult másként. A tendencia azonban alapvetően pozitív. Említetésre került az is, hogy a kereskedelmi kapcsolatok nem abnormálisak, tehát nem nevezhetők szokatlannak, de vannak zavaró elemek. Nézzük meg, hogy mi az, ami nem szokásosan zajlik ebben a kereskedelmi kapcsolatban észszerű, azokat nevet soroljuk ide, azokat a problémákat, amelyeket észszerű határidőn belül nem lehet megoldani. Igazából ezért tartjuk fontosnak, hogy megkapjuk a, a vizsgálatok eredményét, következtetéseit, és nagyon várjuk már, érdeklődéssel várjuk, hiszen ez segíthet abban, hogy az EU-Törökország kapcsolatokat javítsuk. Továbbra is rendelkezésre állunk ahhoz, hogy ha kérik, ha érdeklődés van, akkor segítsük a munkát, és nagyon örülnénk annak, hogyha segíthetnénk a kiadott anyagok körül folyó tárgyalást. Köszönöm szépen, ezek előzetes megjegyzéseim. Köszönöm, azért nem szóltam közben, mert talán lehet, hogy a két perc valóban túl kevés arra, hogy bármi lényegeset mondjam. Most megadom az árnyék előadóknak a szót. Először az EPP-nek. Nincs itt az EPP-s kollega. S és D csoport. Kavazani? kollega Akkor nézzük azt, hogy ki van itt. Robert Sturley a konzervatívoktól. Köszönöm szépen, elnök úr. Végre van egy név, ami engem hozzám tartozik. Először is a gazdasági kapcsolatokról szól ez a jelentés, és semmi köze ahhoz, hogy Törökország csatlakozási kérelmet adott be az Európai Unióhoz igen mély és részletes kereskedelmi kapcsolatai vannak Törökországnak az Európai Unióval, a török export fele ide irányul, és a Törökország a hetedik a beruházás és ötödik az exportpiacokon az Európai Unióban. A 90-es években, talán 95-ben írtuk alá a kereskedelmi megállapodást, akkor támogattam és továbbra is szeretném támogatni az Európai Unió Törökország felé irányuló kereskedelmi kapcsolatait, mert úgy gondolom, hogy fontos, hogy legyenek új javaslatok. Akarjuk-e vagy sem? Ugye vannak javaslatok arra is, hogy a mezőgazdaság szolgáltatás is képbe kerüljön. Én magam gazda vagyok, mezőgazdász, de mindig halára fagyok, amikor felmerül, hogy e, valamilyen kapcsolatba a mezőgazdaság is bekerüljön, mert onnantól fogva a dolgok meredeken romlanak. Szeretném tehát erről kérdezni a, a bizottság véleményét. Az Euromed bevonása. Nagyon fontos, hogy a Törökország megállapodjon a többi Euromed partnerrel is erről a javaslatról, és azt szeretném, hogyha jobban megfelelnének ezért az Euromed partnereknek. Azt hiszem, itt most inkább abba hagyom, nem tudom, hogy mit mond a bizottság a mezőgazdasági javaslatra. Köszönöm. A következő frakció remek a GUE. Kíván szólni. Higgins úr. Higgins úr a GUE nevében. Nagyon röviden, elnök úr. Meg kell, hogy mondjam, hogy a kereskedelmi kapcsolatok Törökországgal akármikor is merül fel, mindig szeretném figyelmeztetni a szakbizottságot arról, hogy továbbra is megoldatlanok Törökországban az emberi és polgári jogok kérdése, és a török kormány e kérdésekhez való hozzáállása kérdéses. Nem szabad megfeledkeznünk erről, a kereskedelmi szakbizottságban sem, a kurdok helyzetéről, nyelvük, mint kisebbségi nyelv és egyéb kisebbségi jogaikról. A munkavállalók és szakszervezetek és szakszervezeti aktivisták jogairól sem. Súlyos problémák vannak e területen is. A török kormány nagyon jól illeszkedik a neoliberális politikájával sok EU kormány közé, de a török munkavállalók a privatizáció előtt álló vállalatoknál ugyanúgy rengeteg munkahely megszűnését kell, hogy megtapasztalják. 34 napon belül zárják be az óriás vállalatokat, sokan éjségsztrájkot is kezdenek. A jelenleg privatizáció alatt álló dohányvállalat monopól helyzetben van dohány és alkoholtermékekben, úgyhogy az elhelyezkedés is nagyon nehéz. Ezt szeretném tehát a vitába, vitában megemlíteni. A török néphangját kell tükrözni és hallatni e megállapodásban. Felelősségünk van. Köszönöm szépen az ECR nevében. A következő. Igen, köszönöm szépen, el, elnök úr. Sturdy úr Törökország támogatásával igazából jelentős lobby munkát végez, hiszen azt mondja, hogy támogatja a kereskedelmi megállapodást. A brit konzervatív párt ugyanis, amelynek Sturdy kiváló tagja teljes mértékben támogatja azt, hogy Törökország az Európai Unió tagjává váljon. Sturley úrnak talán ezt is el kellett volna mondania. Egyértelmű az, amit mondani szeretnék, és újra hallják mégis tőlem hogyha ilyen erősek a kereskedelmi kapcsolatok Törökországgal, már amúgy is, ha a török export fele már amúgy is az Európai Unióba irányul, anélkül, hogy Törökország az Európai Unió tagja, akkor igazából nem olyan elsőprő jelentőségű az, hogy, az, hogy Törökország taggá váljon. És ahogy Higgins is szokásos eleganciájával mondta, és józanságával óriási civil, polgári és emberi jogi kérdések vannak azonban függőben. Mielőtt még felvennénk az országot, és mielőtt még kockáztatnánk azt, hogy ennek jelentős kihadása legyen az Egyesült Királyságban és másút élő emberekre. Köszönöm szépen. A bizottság két percet kap megint arra, hogy válaszoljon. A különböző politikai frakciók véleményére. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, rövid leszek. Nem hiszem, hogy a bizottság feladata, hogy beavatkozzon egy jelentés hatájába, amelyet saját kezdeményezésre készítenek, hogyha, és amelyek eleve meghaladják a kereskedelmi kérdéseket. Különösebb jel- megjegyzéseim ezzel kapcsolatban nincsenek. Comment by our rapporteur, Martin. Az előadónak adom meg az utolsó szó lehetőségét. Köszönöm szépen, elnök úr! Az a helyzet, hogy ugye két percem van csak, de megpróbálom elmondani véleményemet, hiszen nagyon érzékeny volt, érzékenyek voltak a jelenlévők a Törökországgal kapcsolatos kérdésekben, ami érthető. De úgy gondolom, hogy az AFED bizottság éves jelentését már megtárgyaltuk, amely a politikai kérdéseket, emberi jogi kérdéseket tartalmazta. Ezeket ott tárgyaltuk meg. Az én jelentésemben ezzel szemben az intabizottságon belül a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról van szó, sem többről, sem kevesebbről Törökországgal kapcsolatban. Hogyan lehet ezeket kiépíteni, hogyan lehet a meglévő problémákat technikai jellegű vagy az együttműködésből adódó problémákat megoldani. Hogyan lehet olyan lépéseket tenni, mely mindkét fél előnyét szolgálja. A politikai kérdések nem szabad most, hogy a kereskedelem, kereskedelmi kapcsolatok fejlődését gátolják. A kollégákat arra kérem, hogy így próbálják ezt a kérdéskört megközelíteni. Lesz egy meghallgatás márciusban a jelentést áprilisban tárgyaljuk meg, a módosítók határideje május, a szavazás pedig a szakbizottságban júniusban lesz. Köszönöm szépen! Ezzel úgy gondolom, hogy tovább is léphetünk a renden. Nézzük meg a GSP Plus rendszert és Kolumbiát. Eszmecsere ez több vendéggel. Azokkal, akiket a koordinátorok választottak. Az Egyesült Államok kereskedelmi preferenciát biztosít fejlődő országoknak a GSP rendszeren belül. Ez már 1971 óta él. Különösen a fenntartható fejlődés és jó irányítás ösztönzésére. A GSP Plus itt e területen további kedvezményeket biztosít az import vámok csökkentésével, akár eltörlésével is olyan országok esetében, amelyek a nemzetközi normákat, emberi jogi alapvető munkaügyi normákat és fenntartható fejlődés és jó irányítás alapvető normáit ratifikálják és végrehajtják. Az ösztönzések keretében az országoknak több feltételnek kell eleget tenni. Először is ratifikálni kell és hatékonyan átültetni a felsorolt egyezményeket. Ez a hármas melléklet tartalmazza. Másodszorban fenn kell tartaniuk az egyezmények ratifikálását és a végrehajtó intézkedések bevezetését, valamint a végrehajtást folyamatosan nyomon kell követni és ellenezni. A rendelkezés rendelkezik néhány vagy az összes GSP plusz kedvezményről abban az esetben, hogyha a nemzeti jogszabályok már nem felelnek meg a vonatkozó követelményeknek, vagy a végrehajtás nem hatékony. Különböző emberi jogi szervezetek és szakszervezetek aggodalmukat fejezték ki a kolumbiai emberi jogi helyzettel kapcsolatban. Különösen a munkavállalók védelm és szakszervezetek védelmével kapcsolatban. Ezért szakbizottságunk úgy döntött, hogy eszmecserét indít a GSP plusz rendszerről és Kolumbiáról. A kolumbiai nagykövettel és a kolumbiai civil szervezetekkel, akik érdeklődnek a e kérdéskör iránt. A Lisszaboni szerződés hatáskörével, az Európa, hatályosodásával az Európai Parlament új hatásköröket kapott a kereskedelem terén, és a GSP Plus is a parlament együttdöntési eljárásának hatája alá tartozik. Ezért a parlament szakbizottsága a, az egyezményeze, a kedvezményezett országok egyezményeinek végrehajtását kívánja nyomon követni. Nagy tapasztalatú és jelentős tudással rendelkező előadókat hívtunk ma, akik jelentős mértékben segíthetnek abban, hogy megértsük a kolumbiai helyzetet és ebben a kérdésben majd későbbiekben határozzunk. Ulrike Franco Bálirát köszöntöm először, aki Antiókia nemzetközi mezőgazdasági és élőállat tartok szakszervezetének vezetője. Őt követi Alberto Darégáz, a központi munkavállalói szervezet képviselője. Meg is adom a szót mindkettejüknek egymás után. Kezdjük Franco úrral, Franco Ellerama úrral. Mindketten 8 8 8 10 percet kapnak. Üdvözlöm Önöket, uraim, köszönöm, hogy eljöttek, hogy részt vesznek, az eszme cserében, és megadom a szót önöknek. Buenas tardes. Quiero agradecerle a... Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, hogy lehetőséget kapok arra, hogy elmondhassam véleményemet országomról, talán egy kicsit más. Szakszervezetet képviselek az állattartó ágazatot, és nálunk a virágtermesztés, textilgyártás is képviselteti magát. Először, ha megengedik, arról szólnék, hogy eh, ugyan szakszervezeteket képviselünk, képviselünk, de nem az összes munkavállalót. És nagyon bátor dolog lenne, akár túlzás is, hogyha egy eh, viszonylag kicsi ágazat Kolumbia nevében beszélne. A 2006-os választások, ezek a legutóbbi választások, ágazatunkról a parlamentben egy kisebbség döntött. Tulajdonával ellenében, akik a, az Egyesült Államokkal való tárgyalásokat folytatni kívánták, nos ezért szakadt meg a tárgyalás. A liberális ellenzék is a parlamentben így szavazott. A kolumbiaiak többsége azonban tárgya, tám, támogatja a szabadkereskedelmi megállapodásokat. Ezért túlzás lenne azt mondani, hogy a kolumbiai civil társadalom azt akarja, hogy a szabadkereskedelmi tárgyalásokat az Európai Unióval állítsák le. A szakszervezet mint mondtam, nem minden munkavállalót képvisel. A kolumbiai szakszervezeti mozgalom amúgy is viszonylag nehéz Kolumbiában. A munkavállalók szervezettsége nem nevezhető erősnek. A mi szakszervezetünk és a hozzánk hasonlók a CHT-hez tartoznak. 2009. novemberében határoztunk arról, hogy csatlakozunk a tárgyalásokhoz, és nem maradunk azokon kívül. Volt persze olyan szakszervezet, amely így határozott. A demokratikus választásokon a szakszervezetek egyértelműen határoztak, a kolumbiai lakosság többsége munkavállaló, nem mondhatjuk azt, hogy a kereskedelmi megállapodás ellen lennénk. Bizonyos <clears throat> rendszereket meg akarnak szüntetni a társadalmi gondoskodási rendszerek közül, és természetesen a munkavállalókat fog ez a leginkább sújtani. A jelentős politikai problémáink is vannak, és úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi rendszer rendszert mégis meg kell tartani az Európai Unióval a szabadkereskedelmi megállapodást is. a Centrale Soberas is nyilatkozott ezekről a megállapodásokról, kapitalizmus elleni harcként értelmezte azt, hogy több dolgot törölni kéne ezekből a megállapodásokban. Az egyenjogúság alapján mi azonban úgy gondoljuk, hogy fontos lenne ezeket a szerződéseket továbbvinni. Természetesen országainkat nem szabad kizsákmányolni. De ezek a gondolatok magyarázzák azt, hogy vannak olyanok, akik a tárgyalásokat elutasítják, de hát ennek óriási negatív, káros hatása van. A kormányzat számára mi az ágazattal kapcsolatban véleményünket egyértelművé tettük. Jelenleg választások vannak, vagy választásokat várunk, márciusban lesznek, különböző politikai nyilatkozatokat hallottunk már a kereskedelmi megállapodásokról, emberi jogokról, stb. Több politikai vezető egyértelműen nyilatkozott ezekről a kérdésekről. Az emberi jogokkal kapcsolatban elmondható, hogy a szakszervezetek ellen nyíltan, határozottan nincsenek, nincsen fellépés, vannak halálesetek, de az szóbeszéd csak, hogy a szakszervezeteket külön erőszakkal nyomják el. Persze évtizedek óta fellépnek a szakszervezetek ellen, például a szakszervezetekkel szemben, például a mi. Mi vagyunk azok, akik 96-tól eh, számol, számolva például a kártérítést a legkisebb mértékben kaptuk. Az elmúlt évtizedben a rendőrségi adatok szerint természetesen jelentős eh, gyilkosság volt. Ezekről a diszkrepanciákról talán nem szólnék most részletesen. Úgy gondoljuk azonban, hogy a kolumbiai lakosság létszáma alapján nagyon gyengék vagyunk, 0,5%-os a, a lakosság arányában a szakszervezeti tagoknak az aránya nem mondható, hogy külön eh, kis számú lakossági csoport, tehát a szakszervezeti tagok ellenében különleges erőszak lenne tapasztalható. Általában csökkent azonban az erőszakos cselekedetek száma. Kolumbia mm, Európa északi országaihoz hasonlóan tekinthető biztonságosnak uno cincuenta desempleados novecientos cuarenta y nueve agricultores ochocientos persze 2500 eh, kereskedőt, 800 mezőgazdást, 540 asztalos, 400 diákot öltek meg, 400 katonát, 300, 300 képviselőt, 200 eh, sofőrt, eh, számos más szakma képviselőjét, ami, amivel kapcsolatban mondjuk azt mondhatnám, hogy a szakszervezeti tagot jobban veszélyezteti a kolumbiai közbiztonság, mint más, más embereket. A dolgokat azonban úgy kell nézni, ahogy azok vannak, de nyilvánvalóan vannak olyanok, akik felhasználják a szakszervezeti mozgalmat diszkvalifikálni. Elnök, még egy perce van a hozzászólónak. Igen, köszönöm. A világ azt úgy tudja, hogy több ezer szakszervezeti képviselőt öltek meg a 80-as évek közepe óta, de azért arról nem beszélnek, hogy több millió vagy félmillió ember halt meg. Mindig csak a szakszervezeti képviselőkkel elleni gyilkosságokról szólnak, például ugyanannyi kereskedőt is öltek meg a többi adatot, tehát nem nagyon mondatják. És ez ugyanez a tendencia érvényesül a az Európai Unióval, Egyesült Államokkal és másokkal folytatott kereskedelmi kap, tárgyalásokban is. meg kell, hogy mondjam, hogy nem szakszervezeti létük miatt, hanem személyes okok miatt ölik meg ezeket az embereket. Köszönöm szépen. Ezzel megadom a szót a második előadónak, Alberto Vanegasnak, aki a CUT emberi jogi igazgatóra. Önnek is 10 percet, 8-10 percet adok. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Én is köszönöm, hogy meghívtak az Európai Parlament kereskedelmi kapcsolatok szakbizottságába a CUT, a Central Unitaria de Trabajaderos emberi jogi elnöke vagyok, és örülök, hogy egy olyan szempontról beszélhetek, amely a mm, kereskedelmi megállapodás megkötésétől függetlenül fontos kérdés Kolumbiában. Egy dolgot szeretnék tisztázni előjáróban, ami Alveira Frank úr vitában való véleményével kapcsolatban. Az ő szakszervezeténél például megtiltották, hogy a szakszervezet nevében beszéljen a tárgyalásokat, tehát ő saját személyében szólt itt most, nem szakszervezeti véleményt mondott. Ez azt jelenti, hogy nekünk szakszervezeteknek kell figyelnünk arra, hogy igen mély, súlyos formában sét, sértik a az ember és a szakszervezeti jogokat. Alig vannak munkaszerződések, alig van ö, jog a sztrájkra. Situación constatada por, por décadas por la OIT. Ez pedig már nem új keletű álláspont. Az ENSZ és az ILO évtizedek óta tisztában van ezzel a helyzettel. Kolumbia mindig is rajta volt a kritikus országok listáján, már ami a szakszervezetek jogainak, illetve az emberi jogoknak a megtagadását illeti. 2009 márciusában arra a listára került Kolumbia, amelyen 25 ország szerepel, azon országok, akik a dolgozók emberi jogait megsértik, illetve a szakszervezetek jogait lábbal tiporják. És mindez annak ellenére történik, hogy kormány megpróbál egy olyan képet festeni magáról, mely szerint Kolumbia föntartja az emberi jogokat, és ezeket megpróbálja előre mozdítani. Mégis, mégis azt látjuk, hogy részt vesznek ezekben az emberi jogsértésekben. és a parlamenti képviselők között is vannak olyanok, akik börtönbe kerültek. Az ellenzék tagjai, illetve a szakszerezetek tagjai nem nyilatkozhatnak, illetve történtek gyilkosságok is. Az igazságszolgáltatási rendszer hatalmas hiányosságokat mutat, és vannak olyanok, akiket akiket súlyosan üldöznek tevékenységeit miatt. A szakszervezetek dolgozóinak mintegy 60%-át megölték. Mintegy 40 szakszervezeti vezető 39-2007-ben, 49-2008-ban áldozatul esett, mégis 98%-os büntetlenséget biztosítanak a, az elkövetőknek. A kormány azonban azt mondja, hogy 60 elítélő üzen, elítél, ítélet született. Azonban, hogyha megvizsgáljuk ezeket a ügyeket, ezeket a pereket, akkor azt látjuk, hogy 90 száz, 96%-ban az elkövetőket ö, nem, nem ítélték el. Az elmúlt években 10.142 visszaélés történt a szakszervezetekkel szemben. azt látjuk, hogy hetente egy oktatót meggyilkoltak, és ez a statisztika érvényes az elmúlt öt esztendőben, sőt, még hosszabb időszakban. Tehát azt hiszem, hogy ki kell mondani, hogy az intézmények felelősek azért, hogy a kolumbiai állampolgárok életét garantálják. Az az igazság, hogy az állam képviselőit sem szabad figyelmen kívül hagyni. De 2006 Három szakszervezeti képviselő is volt, például 2006-ban, amikor eh, a halálukról úgy számoltak be, mint hogyha elesett katonák, vagy mint a katonák haltak volna, haltak volna meg. Tehát a, ez egy olyan eset volt, ahogy kollégám is mesélte, ez egy olyan gyilkosság volt, nyugodtan kijelenthetjük, ahol magas katonai tisztek feje hullott végül, hiszen ők feleltek ezért. A szakszervezeti képviselők egyetértenek abban, hogy az Európai Unió és Kolumbia között nem szabad aláírni a ilyen jogtiprások mellett a megállapodást utalni szeretnék arra is, hogy humanitárius válság van nálunk. És a kolumbiai szakszervezeti mozgalom mégis mindennek ellenére tovább dolgozik. Nagyon fontos volt ugyanez az e-, elem a Kanadával kötött szabadkereskedelmi megállapodásról is. Legnagyobb aggodalmunknak szeretnénk ma hang, hangot adni, hiszen ellentmondásos helyzetben van az Európai Unió, és pedig az Európai Uniónak történelmi felelőssége az emberi jogok védelme alkotmányos szerződésében is benne van. Az, a GSP plusz pedig az emberi jogi záradék és munkajogi záradékokat is tartalmaz, amiknek a kolumbiai kormány nem tesz eleget. Nem volt politikai akarat ezek betartására. A GSP pluszt akarjuk, de úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniónak ki kell követelnie a változásokat. Még több ok van, hogy ezt Kolumbiától elvárja. Ezért azt kérjük, hogy a GSP plusz aláírását megelőzően, biztosítását megelőzően először az emberi jogi kérdéseket tisztázzák, és e, csak ezt követően kerüljön szó a szabadkereskedelmi megállapodásról. Nemzetközi konszenzus van arról, hogy e, ne kössék meg Kolumbiával addig, hiszen mi szakszervezetek is úgy gondolom, hogy emberi jogok értéket képviselnek, amit mindenkinek tiszteletben kell tartani. Köszönjük, hogy meghallgattak, és minden jót a munkájukhoz. Thank you, Mr. Venegas. This, uh, now we have the position. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig uh, a pártok következnek, tehát a frakciók valószínűleg ellentétes véleményeket fogunk hallani. Először megadom a szót Carlos Trujillo García úrnak, aki kolumbiai nagykövet. Megadom neki a szót, 5-6 percet kap maximum. Gracias, señor presidente. Quiero presentarle un saludo muy... Köszönöm szépen, elnök úr. Melegen üdvözlök mindenkit, önt is, és a szakbizottság tagjait is, vendégeit is. Szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon hálásak vagyunk azért, hogy az Európai Unió érdeklődik a kolumbiai helyzet miatt. Szeretnék hivatalosan az elnökhöz fordulni, és arra kérem, hogy vizsgálja át a dokumentumokat, amelyek statisztikát tartalmaznak. Kérem, hogy ezeket a dokumentumokat tegye közzé. Továbbá hadd mondjam el, itt a Kereskedelmi Bizottságban, hogy Kolumbia olyan ország, amely támogatja a kereskedelmet, támogatjuk azt, hogy kereskedelmi megállapodások szülesenek különböző országokkal világszerte. Szeretnénk megvédeni a beruházásokat, illetve a kettős adózást szeretnénk megszüntetni. A kereskedelmi és gazdasági egyezmények véleményünk szerint hozzájárulnak a helyzet javításához, és lehetőséget nyújtanak arra is, hogy az erőszak ellen harcoljunk. Ezért lényegileg hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberi jogi helyzetet is javítani tudjuk. Továbbá szeretnék rámutatni arra, hogy Hollandia üdvözli a GSP-t, amely elismeri a, az illegális kábítószerek elleni harcunkat, illetve közös felelősséget nagyon fontosnak tartjuk. Továbbra is harcolni kívánunk a kábítószerkereskedelem problémás kérdése ellen. A Kolumbiával való együttműködés csak segítheti az emberi jogi helyzetet. Az emberi jogok védelme univerzális érték, amelyet a kolumbiai társadalom, illetve kormány is oszt. Pontosan ezért Kolumbia nyitottan áll a nemzetközi ellenőrzés felé. Országunk képviselői elismerik az amerikai bíróságok kompetenciáját ezen a területen, illetve az emberi jogi bíróságok kompetenciáját, és önkéntesen felajánlottuk, hogy ellenőrzés alá vegyék országunkat, az ENSZ, illetve az Európai Unió felé, már ami a kötelezettségvállalásainknak való megfelelést illeti az emberi jogok tekintetében. Egy évvel később jelentés született, amely ezekre a kérdésekre tér ki, ez is önálló kezdeményezés az Emberi Jogi Bizottság részéről. Az erőszak aggodalomra ad okot számunkra, és leginkább számunkra, hiszen kik veszítik el életüket az állampolgáraink. Súlyos gond ez, és meg vagyunk győződve arról, hogy az emberi jogok védelme, javítása véget vethet ennek az erőszaknak. És pontosan ezért a szabadkereskedelmi megállapodások ezt segíthetik, olyan mechanizmusokat képviselnek, amelyek e- ezt a célt szolgálják, új lehetőségek nyílnak általuk, munkahelyek teremtődnek, és nagyon sok kolumbiai állampolgár az illegális tevékenységet abba hagyhatja, hála ezeknek a megállapodásoknak, és így nyugalom uralkodhat az országban. Természetesen ellentmondásos vélemények vannak itt a vitában, arra kérem önöket, hogy vegyék figyelembe az én érveimet is. <clears throat> Arra kérem önöket, hogy vegyék figyelembe az ILO legutóbbi jelentését, amelyet az a bizottság végzett, amely ellenőrzi a kötelezettségvállalásainkat, és ebből a jelentésből kiderült, hogy az erőszak csökkent ebben az országban az erőszak, amely elsősorban a szakszervezeteket érinti. El kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb kolumbiai állampolgár támogatja a szabadkereskedelmi megállapodásokat. A független kutatások azt mutatják, hogy ha az állampolgárokat kérdezzük, akkor nagyon sokan azt mondják, hogy támogatják azt, hogy Kolumbia szabadkereskedelmi megállapodásokat kössön. Vannak olyanok, akik ezt ellenzik, ők azonban kisebbségben vannak. Elnök? Mikrofon nélkül szól, így sajnos nem halljuk. Take an external position on the speakers and the speeches, please. Uh, now I'll give the... Most pedig megadom a szót a következő hozzászólának, hozzászólónak, Alberto Esavaria úrnak, a Ipari Vállalkozók Nemzeti Szervezetétől. 5-6 percre önni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a parlamentben, és a kolumbiai cégeket képviselhetem. A kolumbiai munkaadók elkötelezettek és tiszteletben tartják a kereskedelmi megállapodásokat, illetve nemzetközi megállapodásokat, különösen azokat, amelyek az emberi jogokat is tartalmazzák. Az elmúlt 15 esztendőben nagyon keményen dolgoztunk azon, hogy olyan mechanizmusokat állítsunk föl, amelyek beveszik az emberi jogok képviseletét a nemzetközi szintű kapcsolatokba és megállapodásokba. Országunkban nagyon nagy mértékű erőszaknak vagyunk tanúi az elmúlt esztendőkben, és most szeretnénk egy új irányt fölvázolni, és hallatni a hangunkat szeretnénk a szolgáltatásainkat és termékeinket elismerté tenni a nemzetközi közösségben, illetve szeretnénk, hogyha ezeket az emberi jogok tiszteletben tartásával kapcsolnának, kapcsolnák össze. Együttműködési programjaink vannak már jó pár éve, egészen 2001 óta pénzügyi támogatást kapunk a svéd kormánytól, illetve egy kétoldalú programban veszünk részt a svéd kormányal, amelyben kolumbiai munkavállalók vesznek részt, a munkahelyi körülmények javítása ennek a célja. Egy, az ILO igazgató tanácsának tagja vagyok, illetve tagja a szakszervezetek szabadságával foglalkozó bizottságának az ILO megpróbál egyezményt tető alá hozni, 2003-ban sikerült egy ilyet megvalósítani a kormány, illetve a munkavállalók között és a munkaadók között. Megpróbálunk igazságot szolgáltatni, és igazságot hozni az ország számára a bűncselekmények arányát pedig csökkenteni kívánjuk, különösen a szakszervezeti tagokat érintő bűncselekményekről van szó. Ehhez elegendő forrásra van szükség, hogy a szakszervezetek megfelelő védelmet alakíthassanak ki tagjaik számára, és vizsgálatokat folytathassanak, hogyha erre szükség van meg kívánjuk változtatni a jogszabályainkat azért, hogy ezeket a célközéseket megvalósíthassuk. Az elmúlt három esztendőben országunkban nagymértékben hozzájárultunk az ILO jelentéséhez, és ebből a jelentésből, illetve egyéb jelentésekből is kiderül, hogy Kolumbia nagy lépéseket tett a pozitív irányba. Az ILO a legutóbbi konferenciáján elégedettséggel vette ö, tudomásul a, nyolc, a, azt a megállapodást, amely különböző szabadságjogokat irányoz elő. Jó pár olyan egyezmény született, amely ö, jó pár olyan tárgyalást folytattunk, amely minimális ö, bért próbál meghatározni, és sikerült egy közös nyilatkozatot hozni, sikerült megállapodásra jutni a szakszervezetekkel. Ez egy olyan nyilatkozat, amelyet talán a parlamentnek is ellenőriznie kellene, meg kellene vizsgálnia. Ebben a nyilatkozatban alacsony inflációt szeretnénk megvalósítani. A tavaly esztendőben 2%-os volt az infláció, ebben a nyilatkozatban pedig hangsúlyozzuk, mennyire fontos a jobb szociális párbeszéd megvalósítása. És ehhez egy programot állítottunk föl erre az évre vonatkozóan. A nyilatkozatban mm, a venezuelai kormány politikáját próbáljuk át felülvizsgálni, amely Venezuela és kolumbiai közötti kereskedelmet korlátozza. Ez hatalmas veszélyt képvisel, mármint hogy a kereskedelem csökkentése, a kereskedelmi forgalom csökkenése a venezuelai kormány lépései miatt. Itt azt szeretnénk, hogyha az erőszak csökkenne, Kolumbiában bármilyen eredetű erőszakról is legyen szó. Ebben a nyilatkozatban azt kérjük a politikai eh, pártoktól, hogy ne támogassák tovább a terrorista szervezeteket, illetve az informális eh, nem legális foglalkoztatásnak is szeretnénk véget vedni, ez jelenleg 50%-ot tesz ki. Tehát a fekete piacot megpróbáljuk visszaszorítani. A nyilatkozatban jobb szociális ö, körülményeket szeretnénk biztosítani a munkavállalók számára. Már 2004-ben ezt követeltük. Azt szeretnénk, hogyha a vállalatok bevételének két százaléka a szakszervezetek támogatására irányulna. Ezek mind olyan lépések, amelyeket támogatunk. Úgy gondoljuk, hogy jobb együttműködési programokra van szükség Kolumbiában, közöttünk és a, a szakszervezetek között. Ez mindenkinek előnyére válna várjuk a Kolumbia és Európai Unió között megkötendő egyezményt. Elnök, nos, itt egy kis probléma merül föl, azért, mert egy órát kívántunk erre a témára szánni, és most pedig azt látom, hogy hét képviselő is hozzászólást kért, hogyha mindenkinek két percet adok, akkor ez egy negyed óra, egy 14 perc, ennyi időnk nincsen, tehát mindenkit arra kérek, hogy a rögtön a kérdésre térjen. Azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk a vendégeinket, tehát jó lenne, hogyha időt hagynánk arra, hogy választ, választ tudjanak adni a kérdéseinkre. Szává úr kapja meg a szót először a néppártól. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálom nagyon rövidre fogni hozzászólásomat. Egy-két megjegyzésem lenne. Mindannyian tudjuk, hogy nehéz helyzetben van Kolumbia, de ami az emberi jogokat illeti, hát nem tökéletes a helyzet, és itt reálisan kell nézni a dolgokat. Javulást kívánunk elérni ezen a területen. Hogyha megnézzük, hogy milyen bűncselekményeket követtek el 2001 óta, akkor azt látjuk, hogy némi fejlődést tapasztalhatunk, 45%-ban, 45%-os csökkenést az erőszakos bűncselekmények elkövetésében. A szakszervezeti tagok ellen elkövetett erőszak pedig 81%-kal csökkent. Tehát azt látjuk, hogy a kolumbiai kormány sikeresen csökkenteni tudta az erőszakot, erőszakot ebben az országban. Az ENSZ azt fogja javasolni, hogy Mexikó fogadja el a civil szervezetek védelmi rendszerét. Ez már létezik Kolumbiában, és itt is azt látjuk, hogy a kolumbiai kormány sikeresen vezette be ezt az új politikát. Ahogy a nagykövet úr is elmondta, a kolumbiaiak támogatják a szabadkereskedelmi megállapodást. Azért, mert úgy gondolják, hogy ez javítani fogja a demokráciát Kolumbiában. És hozzá fog járulni az általános helyzet javításához. Úgy gondolom, hogy ezt a lehetőséget meg kell adnunk a kolumbiaiaknak. Nem. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha kereskedelmi megállapodást kötünk egy országgal, vagy preferenciákat biztosítunk, akkor ez tulajdonképpen mindig eh, jutalom a fejlődésért. Ezért azt kell megnéznünk, hogy eh, hogyan lehet hogyan lehet ezt eh, észszerűen megalapozni. Ezért nem értem, amikor azt halljuk, hogy erőszak van, és az erőszak az erőszakot nem büntetik megfelelően. A nagykövet úrtól ezért azt kérdezem, hogy hogy lehet az, hogy bűncselekmények akiket nem üldöznek, pedig az igazságügy állami hatáskör. A második dolog természetesen az erőszak elleni harc is. Nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a, az erőszakot elkövetők és az erőszakot üldözők között határozott a határvonal. Pedig itt két kétségeim vannak a, para, a félkatonai szervezetekkel kapcsolatban a szenátorok, kongresszusi képviselők korrupciójáról, amikor hallok, amikor azt hallom, hogy a képviselők vagy politikusok 30%-a félkatonai szervezetekhez kapcsolódik, és ha elolvasom a politikusok életrajzát, akinek legalább a fele kim, felénél kimutatható a kapcsolat félkatonai szervezetek. Másfél percen van még a percre, igen, igen, elnézést, tehát nem értem, hogy hogy miért nincsen ilyen határozott vonal a terrorista szervezetek és a politika között. Mrs. Catherine Beard, Aldi. Katrin asszony, a szó az ALDE részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálom rövidre fogni a hozzászólásomat. Először is köszönettel tartozom azért, hogy bevezette ezt a vitát, és elmondta, hogy miről is szól a GSP. Új tagként ugye nehéz volt fölfogni, hogy pontosan miről is van szó, de most itt van előttem ez a dokumentum, amely kimondja, hogy a Az emberi jogi területen 27 konkrét követelménynek kell megfelelni azoknak az országoknak, akik a GSP-ből profitálnak. Na most az előző megvizsgáltuk Sri Lankát, itt történt ugye egy vizsgálat, és egy hatalmas polgárháború után hét hónappal vissza akarjuk vonni ezt a támogatási eszközt. Ez pedig meglep engem, mert itt feketén-fehéren az áll, hogy az emberi jogi visszaélések, a szakszervezeti tagok meggyilkolása, a földterületek elvétele, ezt tapasztaljuk, és mégis ugye a kormány ennek az ellenkezőjét állítja. Azt szeretném, hogyha a bizottság vizsgálatot indítana, itt van egy kereskedelmi egyezmény, én pedig tudni szeretném, hogy a bizottság egy, a bizottság mikor fog vizsgálatot indítani, és ha nem indít, akkor mi indíthatunk-e helyettük? Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Mindig meglep, amikor szankciókkal fenyegetnek a emberi emberjogi kérdésekben, illetve a szakszervezeti jogi kérdésekben. Mert hogyha valaki valamilyen hatóság akarja védeni a munkásokat, hiszen Ilyenkor gyakorlatilag az emberek jólétéről van szó, és ez egyszerűen meglepő. A munkakörülmények, illetve a bérek nem a vállalatok, illetve a kereskedelmi ö, egyezményekben foglaltak szerint kell, hogy megvédjük, hanem a szakszervezeteknek. De Kolumbiában ugye voltak már Szaharov díjasok is, hiszen hallottunk arról, hogy nem csak gyilkosságok történnek, hanem egyszerűen rendszeresen politikai szempontból üldözik ezeket az embereket, akik az emberi jogokat képviselik. És ezért kaptak Szaharov díjat. Óriási problémák vannak az emberjogi téren, a szociális jogok terén, és ezek a statisztikák, ugye 45%-kal csökkentek a halálos áldozatok számai. Kolumbia az az ország, ahol a legtöbb szakszervezeti tagot ölik meg, vagy üldözik, úgyhogy egyszerűen kétféle mérce szerint mérünk, mert egyszerűen föl kellene tudni tárni, hogy mi folyik Kolumbiában, fel kellene függeszteni a szabadkereskedelmi tárgyalásokat, mert nagyon sajnálom, de szociális szempontból a hatás a tanulmány azt mutatja, hogy igenis vannak még problémák. A bizottságnak ezt ki kellene vizsgálnia, és sajnálom, Spanyolországnak és a spanyol szocialistáknak nem lenne szabad a spanyol cégek érdekeit védeni ott állandóan. Elnök, köszönöm szépen. A konzervatívok képviselője ilyen. Csehül fogok szólni, köszönöm elnök úr. Mondom. Mielőtt feltenném kérdésemet, meg kell, hogy mondjam, hogy a statisztikai adatokat kétségbe kell, hogy vonjam. Ha kint megölnek, akkor én a statisztikai adatok között nem az Európai Parlament képviselőjeként jelenek meg, hanem a Cseh Köztársaság állampolgáraként. Tehát általában az erőszakos cselekedet áldozatairól szólnék. A szakszervezeti aktivista vagy tag, az nem különleges, és hogyha erőszakról beszélünk Kolumbiában, akkor megállapítható, hogy a helyzet javult. Engem az érdekelne, hogy a 10, vagy 5 évvel ezelőtti helyzethez képest milyen változás tapasztalható, hogy egyértelmű-e a javulás, a javulás mérhető-e? Meg vagyok mélyen győződve erről persze, és azt is szeretném tudni, hogy a gazdaságra, a kolumbiai polgárok életére milyen hatással van a, a, lenne az, hogyha a GSP pluszt visszavonnák hogyha a megállapodást nem kötnék meg. Mindenki a munkavállalók érdekéért kíván szólni, és hogyha nem kötnénk meg a megállapodást, akkor ez ellenében hatnánk. A zöldek képviselőjével értek egyet, Sri Lanka esetében is ez volt, ott sem szavaztam meg azt, hogy a GSP pluszt visszavonják, és a Kolumbiával kapcsolatban is így gondolom. Köszönöm. Now, Richard... Elnök, Richard Hughes következik. Először is békét szeretnénk Kolumbiában, jó kapcsolatokat Kolumbiába, nagyon remélem, hogy egy napon majd aláírhatjuk a megállapodást, valószínűleg még nem jött el ennek az ideje. Tudom, hogy a világon meggyilkolt szakszervezeti tagok 60%-a innen származik és az emberi jogokat védőket gerilláknak nevezik, és aztán eltűnnek, megölik őket azért, mert az emberi jogokra beszélnek. A kérdésem a hozzászólóhoz. Hallottuk a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet képviselőjétől, hogy több mint 200 olyan eset van, amivel már a szervezet foglalkozott, és novemberben jelentést tett ezzel kapcsolatban. A 2600 esetből hányszor ítélték el az elkövetőket? A kolumbiai nagykövetnek teszem fel a kérdést, mivel teljes mértékben elkövetett, elkötelezettek az emberjogi konvenció mellett. Ha szabadkereskedelmi megállapodással rendelkeznek, akkor miért fogják jobban tiszteletbe tartani az emberi jogokat? Aztán a bizottsághoz. Az európai dokumentumok 50 oldalon sorolják fel azt, hogy mi történt Kolumbiában. A GSP plusz kapcsolatban mi a helyzet? Eston bárónő azt mondta, hogy rá fog mutatni ez erre a problémára. Hadd fejezzem be, elnök úr. Vannak, akik azt mondják, hogy jó, legyen szabadkereskedelmi egyezmény, de legyen benne emberjogi klauza, és felfüggeszthetjük, hogyha megsértik az emberi jogokat. A bizottság miért nem kész arra, hogy elemezze, hogy az emberjogi kérdés már is olyan rossz, hogy már is függesse fel a tárgyalásokat? Lucas from the Greens. Elnök Caroline Lucas a zöldek nevében. Köszönöm szépen, mások is említették már. A GSP pluszt csak akkor szabad megadni, vagy kierégíteni, kiterjeszteni, hogyha megfelelő az emberjogi helyzet. De Kolumbia nem igazán felel meg ezeknek a követelményeknek, és hogyha nem, és hogyha továbbra is fenntartjuk az EU-ban ezt a GSP plusz stratégiát, akkor szerintem teljesen nem fair, hogy Kolumbiának ezt az ajándékot adjuk, de ugyanakkor alá is ássa az EU szavahihetőségét és minden más ilyen egyezményt. A nagykövet világosan megfogalmazta, hogy egyáltalán nem meggyőző, hogy mi a helyzet, de egyáltalán meg, nem meggyőző az sem, hogy Kolumbia támogatja az emberi jogokat. Egyszerűen megdöbbent, hogy micsoda erőszak és üldöztetés tapasztalható ott. Óriási hiba tehát, hogy az EU folytassa tárgyalásait Kolumbiával, hiszen rendkívül aggasztja az érintett szervezetet az, hogy Kolumbia egyszerűen példátlanul üldözi az embereket. 76 szakszervezeti képviselőt gyilkoltak meg, ebből 49-en kolumbiaiak voltak 2008-ban, és egyszerűen nincs büntethetőség. Kérdésem a nagykövet úrhoz. Ezen ö, bűn, ö, bűnözők közül hányat ítéltek el? Ö, a kormány egyszerűen mikor hagyja abba azt a politikáját, hogy a szakszervezetek bűnözőknek tekintendők? A bizottság, kérem zárja le, közbeszól az elnök, ahogy említettem, nem csak a GSP pluszt kellene ö, nem visszaállítanunk, hanem messzebb mennünk a szabad kereskedelmi egyezménytől. Köszönöm. Rendkívülinek tartom Valdárváma úr ö, hozzájárulását, aki idejött, hogy a munkások nevében szóljon, és aztán minimálisra degradált annak az értékenységét, annak a, a jelentőségét, hogy hány szakszervezeti képviselőt öltek meg. Azt mondta, egyre kevesebben vannak a, a kolumbiai társadalomban szakszervezeti képviselőt. A lényeg az, hogy szisztematikusan megcélozták azokat a munkásokat, akik szervezték a munkatársaikat Kolumbiában, hogy harcoljanak a jogaikért, mert ezekben a tevékenységekben részt vesztek. Megölték őket emiatt, és teljesen félelem légköre alakult ki, és gyakorlatilag ez csak kedvező az üzleti vállalkozásoknak, mert még jobban ki zsákmányolhatják a dolgozókat. Katonák is részt vesznek ebben, és ilyen halál ö, osztagok ö, végzik ki az embereket, és a nagykövető erről nem szólt, pedig kellene. Végezetül az Európai Unió ö, határokon átnyúló nagyvállalatairól egy szó sem esett hiszen kell, pedig kellene. A megfélemlítés és az erőszak, ami ott uralkodik, és ezek a vállalatok igenis cinkosok ebben az erőszakban, és ezt ki kellene deríteni. Elnök Nikola Rinalde Alde. Köszönöm, elnök úr. Ami a kolumbiai helyzetet illeti, Rendkívül összetett a kérdés. Egy dolog szerintem egyáltalán nem világos. Kolumbia Latin Amerikának egy területe, mégpedig olyan, ahol egyszerűen elfogadhatatlan az erőszak mértéke. És természetesen az egész országban a békét sem tapasztaljuk. Nem csak a kormányról van szó, hanem az önkormányzatokról is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ahogy ön ez elhangzott, az adatok önmagukért beszélnek. A szakszervezeti ö, aktivisták körülbelül 60%-át gyilkolják meg, és ezek kolumbiaiak. Azt hiszem, hogyha összehasonlítjuk Sri Lankával Kolumbiát, én ellenzem a GSP plusz felfüggesztését. Azt gondolom, másfajta intézkedéseket kellene kitalálnunk ennek a két országnak a vonatkozásában. Na most ami a szabadkereskedelmi tárgyalások kezdetét illeti. Elnök úr, én úgy gondolom, és ezt minden frakciónak szánnám, a bizottság a felelős, nekünk kell kezdeményeznünk, és szóbeli kérdést kell feltennünk az INTA nevében, hogy kimerítő tárgyalást folytassunk és vitát februárban vagy márciusban erről a témáról, hogy megfelelő intézményes keretet adhassunk a vitánknak, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a bizottság megfelelően vállalja a felelősséget, főleg, hogyha majd meg lesz az új biztos. Úgyhogy szerintem szóbeli kérdést kellene föltennünk és levonni a következtetéseket. Elnök, majd a koordinátorok ezt eldöntik, hogy legyen-e szóbeli kérdés. Végül Emili Bender lesz a szocialisták nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! szeretne hoz. David Martinnak azt mondtam, hogy nem volt a hozzászólók listáján. Nos, egyértelműen mutatják az adatok, hogy Kolumbiában ö, megsértik az emberi jogokat. Két ellentmondás talán tapasztalható az itt elhangzottakban az a feltételezés, hogy az emberi jogokat az állam segítségével tapossák sárba, annak ellenére, amit az emberek gondolnak, mégiscsak valamit javult a helyzet, és az állam próbál tenni valamit jogi és administratív eszközök segítségével. Ez a két érv ellentmond egymásnak. Én az utóbbit hiszem el. Azt gondolom, hogy támogatnunk kell azt az új hozzáállást, amelyet a kolumbiai kormány részéről tapasztalunk. Azt hiszem, úgy léphetünk előre, hogyha jóvá hagyjuk a szabadkereskedelmi egyezményt <clears throat> egy emberjogi záradékkal és megfelelő ellenőrző rendszerrel hiszem, hogy az elv az, hogy bevonjuk Kolumbiát ebbe a körbe, ne pedig kizárjuk abból. Úgy gondolom, hogy a kolumbiai állam és a kormány sajnálja, ami történt eddig, és a jövőben előre kíván lépni. Együtt kíván élni, megfelelően többi állammal is. Alapvetően én ennyit szerettem volna elmondani. Elnézést, hogy nem vettem észre, hogy hozzá kívánt szólni. Köszönöm, semmi baj. Köszönöm, hogy szót kaptam. Két gyors kérdésem lenne. Utolsó hozzászólónk, meghívottunk a vállalkozók részéről, azt mondta, hogy nagyon sok a ö, cél a szociális dialógus terén. Meg szeretném kérdezni, hogy miért csak célok ezek? Miért nem valósították meg ezeket? A kormány nem hagyta jóvá, vagy valami más korlátokba ütköztek? A második kérdésem a nagykövet úrhoz szól. Csatlakoznék de asszony kérdéséhez, aki elment, de Hewitt úr is említette, és mások is, hogyha tényleg hisszük azt, hogy az emberi jogok jelent, helyzete jelentősen javult, akkor miért nem fordul a kolumbiai kormány az Európai bizottsághoz, hogy alapos vizsgálatot folytasson Kolumbiában az emberjogi kérdések terén, és akkor egyértelmű lenne az egész helyzet. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, a bizottságot is meg kell hallgatnunk, de a vendégeinket szeretnénk főleg meghallgatni, és szalad az idő, úgyhogy azt hiszem három percet tudok adni a bizottságnak, de Nyilván talán válaszolnia kellene a bizottságnak egy-két kérdésre, nevezetesen, hogy Kolumbia teljesítette már a feltételeket? Ugyanis ketten is föltették ezt a kérdést. Joan Melcsád úrnak adom át a szót aki a főigazgatóságnál dolgozik. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm, elnök úr. El kell mondanom, hogy a ma délutáni eszmecsere rendkívül érdekes volt. A bizottság a rendelkezésre bocsátott információkat alaposan megvizsgálja. Kolumbia GSP ra vonatkozó kötelezettségének végrehajtását illeti. Értékelésünk alapja az a jelentés volt, amit a nemzetközi szervezetek készítettek. Egyértelmű, hogy a kolumbiai helyzet nem tökéletes, Vannak olyan esetek, amelyek aggályokra adnak alapot. Az is igaz, hogy a kormány sokat fejlődött a végrehajtás terén, illetve a problémák megoldása terén, amelyeket az adott illetékes szervezetek megállapítottak. Igen, intenzív emberjogi dialógus folyik a bizottsággal, és a bizottság úgy gondolja, hogy ez a dialógus ösztönözte a kolumbiai kormányt arra, hogy sokkal konstruktívabban, pozitívabban működjön közre a bizottságra. Ez ugye az ösztönzés alapú politikát ö, támogatja. A bizottság így értékeli a helyzetet. Sri Lanka az más káposzta, ott egyáltalán nem volt együttműködés a bizottsággal, sem a, ö, a vizsgálat előtt, sem a vizsgálat során, úgyhogy ö, teljesen más és más ö, a politikai helyzet a két országban, és másfajta ö, ö, jogsértéseket tapasztaltunk. Úgyhogy ö, hiszünk abban, hogy eredmények születtek, illetve abban, hogy Kolumbiának esélyt kell adni arra, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, az ENSZ ajánlásait végrehajthassa. Elnök, nagyon köszönöm ezt az igen tömör választ a feltett kérdésekre a bizottság részéről. Most pedig vitánk végéhez közeledünk, úgyhogy ismételten megadom a szót meghívott előadóinknak, ugyanabban a sorrendben, ahogyan ez korábban is történt. Először Franco úr következik 5 percre, parancsoljon. Franco Valderrama úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak, ami uh, Vanegas kollégát illeti, elhangzott, hogy az Unió nem hatalmazta fel. Ez 2009. május 4-ére nyúlik vissza egy ottani látogatásra nyilván való, amikor bevezetőmet elkezdtem, azt mondtuk, hogy semmiféle konfederáció nevében nem szólalunk fel. Azt azért el szeretném mondani, hogy konfederációnk változtatott hozzáállásán a megállapodások tükrében, amelyek 2009-ben aláírásra kerültek. Illetve a plenáris üléseken elhangzottak. Mindez megtalálható az interneten is. A kérdés tehát, hogy vannak ellentmondásos dolgok a hazánkban, főleg a CUT-vel kapcsolatban. Azt hiszem, rá kell döbbennünk, hogy nincsen releváns megjegyzésük a témához. Ugyanakkor többséget képviselünk a magánszférában, a konfederáción belül. Abban az ágazatban, amelyet én képviselek, többségben van az FTA, vagyis a szabadkereskedelmi megállapodás vonatkozásában. Most a teendőnk nem más, mint az, hogy megvizsgáljuk a kereskedelmi megállapodásokat, amit 40 millió ö, munkavállaló nevében írtunk alá, ö, tekintsük azt pozitívnak vagy negatívnak. Talán példával kellene élnem abból a régióból, ahol én élek. Együttműködünk már régen a munkavállalókkal, gazdákkal, akik olyan szervezethez tartoznak, amely nem többséget képvisel. De van nem kevés ö, szervezeti képviseletünk ott. A 90-es évek erőszakos eseményeit mi is megszenvedtük. Ez a fár és gerillák cselekményei miatt történt, és most 2000 óta egyetlen egy szakszervezeti vezetőt vagy aktivistát sem öltek meg. Nem volt önkényes letartóztatás sem sztrájkoltunk, és tiszteletbe tartották a hatóságok a sztrájkhoz való jogunkat. Tárgyaltunk a munkadókkal, többféle módon is. A megállapodások keretén belül, amit kötöttünk a munkadókkal. Szeretném mindezt egy más dokumentumok tükrében is megvilágítani, amely amelyek az általam említett dokumentum mellékletei. Ez másik olyan fegyver, amivel meg tudjuk magunkat védeni. Nem január óta, hanem tavaly június óta él. Herrera írta alá, aki ma parlamenti képviselő jelölt. Ma már más szerepe van. Úgyhogy olyan dokumentum ez, amely szintén nem tükrözi a valós helyzetet. Az a szervezet, amelyet én képviselek, teljes mértékben ellenezett, ellenezett egy olyan sztrájkot, amely tavaly május-júniusában, tehát 2009 május-júniusában került megszervezésre. És amikor elleneztük ezt, ez belekerült ebbe a dokumentumba. opportunistának tartottuk ezt a CUT és kollégák részéről. Sajnos ez a helyzet. De készek vagyunk tárgyalásokra bármilyen nyilvános fórumon, nemzeti vagy nemzetközi téren, hiszen azért védjük az álláspontunkat, mert mindent meg akarunk tenni annak érdekében, hogy hazánk ne szenvedjen ettől. Mindenkit be akarunk vonni vitáinkba. Köszönöm szépen. Végezetül pedig Alberto Vanegas következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen! Az első dolog, amit ki szeretnék javítani, az az, hogy a három munkástanács egyetlen egy végrehajtó struktúrával rendelkezik. Amikor pedig nemzetközi és nemzeti bizottságokhoz fordulnak, akkor egy hangon szólnak. Szeretném, ö, szeretnék hangot adni aggájainknak, mert olyas valami ez, ami hogyha nem vigyázunk, a kormány számára pozitív jelet közvetít, és ö, ezt látjuk majd a nemzetközi jelentésekben. Volt egy jelentés, ami nemrégen készült, és amelyet az Európai Unió finanszírozott, amely az emberi jogokat támogatja, nem csak a szakszervezeti jogokat. Például ott vannak az újságírók, a bírók, és más ágazatok, amelyeket képviselnek ezek a szervezetek, és bizonyára önök is tudják, hogy sokakat bebörtönöztek és meggyilkoltak. Ezért Folyik a nemzetközi kampány az emberjogi harcosok mellett Kolumbiában. Ezért mondtuk azt, hogy véleményünk, mint szakszervezet, az, hogy ne legyen szabadkereskedelmi megállapodás a kolumbiai kormányjal. Kapcsolódva ehhez, azt hiszem, hogy a nagykövet úr kész minden emberjogi tanulmány megvizsgálására. Úgyhogy nem tudom, hogy ezeket a kutatási eredményeket miért nem vizsgálják meg. Nagyon sok ilyen kutatás folyt emberjogi téren. Ezekre van szükségünk a politikai tárgyalások alapjául és a vita alapjául, hogy előreléphessünk. Nyilván a kereskedelem terén is hasznos ez. Tehát nagyon fontos, hogy megfelelő tanulmány készüljön, mielőtt még szabad kereskedelmi egyezmény kerülne aláírásra. Ezen kívül Kolumbiában, amikor mi munkások felléptünk, hogy megvédjük az emberi jogokat, saját jogainkat, gyakorta azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok régióban szinte rabszolga sorban éltek az emberek. Azok, akik például cukornádat takarítottak be, nem is rendelkeztek megfelelő munkaszerződéssel, úgyhogy gyakorlatilag szinte rabszolga sorban éltek az alkalmazókkal szemben. És mikor a franco szociális szövetkezetekről beszélt, gyakorlatilag arról volt szó, hogy kipróbáltak kerülni a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet konvencióit, mert ezek a munkavállalók kaptak egy bizonyos összeget, amivel vagy cégek figyel, fizetniük kellett a munkásokat, stb. stb. És kizsákmányolják őket azok, akiknek a kezében vannak ezek a szövetkezetek. Úgyhogy Vegyük például a cukornád ültetvényen dolgozók sztrájkját. Itt nem ö, ö, munkaügyi konfliktus volt, hanem valami más húzódott meg a sztrájk mögött. Ezek kolumbiai munkások voltak, akiknek elegük volt abból, hogy ilyen helyzetben kellett élniük abszolút emberi méltóságuktól fosztották meg őket, és óriási szegénységben éltek. Úgyhogy valamit tennünk kell annak érdekében, hogy ezeknek az embereknek a családját védhessük, a gyerekeket, a nőket. Ezt nevezzük ö, ö, stigmatizálásnak. Ö, Mert vannak olyanok, akiknek védeniük kellene a jogos ö, szervezkedését a munkavállalóknak. 270 eset, 270 ítélet, ha már a büntetlenségről beszélünk. Az 1700 esetben kellene igazságot szolgáltatni Kolumbiában. Köszönöm szépen. Uh, Elnök, nagyon szépen köszönöm. Rendkívül nyílt és gyümölcsöző vita volt, amit hallottunk. És most már tájékozottabbak vagyunk a kolumbiai helyzettel kapcsolatban. Azonban a GSP plusz helyzetet illetően szeretnék külön köszöntet mondani vendégeinknek, főleg a két ö, előadónak. Köszönöm szépen, ezzel lezárom a mai vitát, és következik a 15. napi rendi pontunk. Kérem, hölgyeim és uraim! egy kis figyelmet szeretnék kérni. Akik elhagyják a termet, kérem a lehető legnagyobb csendben tegyék ezt. And please avoid speaking. Kérem ne beszélgessenek. please. Please, those who are leaving the room. Kérem, akik éppen távozóban vannak, tegyék azt minél gyorsabban. Közeledik az ülés vége, de még nem jött el, úgyhogy kérem, menjünk vissza a 12. ponthoz, új fejlemények a közbeszerzésekben. Olyan téma ez, ahol az IMCO az illetékes szakbizottság, úgyhogy véleményt készítünk az IMCO jelentésről. A mi előadónk Malkor Szata Hantlik, a néppárt képviselője. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a közbeszerzések rendkívül fontos területet jelentenek a nemzetközi kereskedelemben, volumene ellenére. A kereskedelem a közbeszerzésekben nem követi a WTO multilaterális vonalát. Kereskedelmi szempontból fontos országok, mint Kína például, még mindig nem részei ennek pedig már három éve várunk erre, és úgy tűnik, hogy befagyott ez a folyamat. Az Európai Bizottság kiadott egy jelentést tavaly októberben ebben a témában. Ebben a kontextusban érdemes megjegyezni azt is, hogy összekapcsolódik ez a két terület. Az INTA, mint illetékes szakbizottság a nemzetközi kereskedelemért különleges helyzetbe kerül, rámutat a nemzetközi kereskedelmi kérdésekre, amelyek hatással vannak a belső piacon a közbeszerzésekre, és vice versa. Ezért üdvözlöm ezt a véleményt, amit mi készítünk, és megadom a szót az előadónknak. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj... Köszönöm szépen, elnök úr nagy örömmel szólok ebben a kérdésben, és egészen mostanáig ugye a nyilvános meghallgatás volt a közbeszerzési beszerzésekről az IMCO bizottságban. Nagy érdeklődéssel hallgattam, amit a szakértők mondtak az irányelvekről és a Lisszaboni szerződés hatásáról, illetve arról, hogy nem szükséges további engedélyek kiadása. Ez a belső piacsal van kapcsolatban, és az IM IMCO előadója erre szeretne összpontosítani. A meghallgatások során az egyik szakértő felvetette a nemzetközi jellegű kérdéseit, mégpedig azokat, amelyek hozzám tartoznak. Nagyon örültem annak, hogy ott lehettem tehát. Talán néhány kérdésre kitérhetek most is, amit akkor felvetettem. Az Európai Unió piacát a nyitottság elve vezérli, ezért harmadik országok is részt vehetnek a pályázatokon az európai jogszabályoknak megfelelően a nemzetközi és nemzetközi közbeszerzési megállapodásoknak megfelelően. A harmadik országok közbeszerzési piaca nem mindig nyitott, de vagy legalábbis nem ugyanolyan mértékben az európai országok számára. Ugyan vannak kereskedelmi partnereinkkel megállapodásaink, így a nyitottság többé-kevésbé garantált. Mégis az európai vállalatok gyakran jelzik, hogy nehézségek vannak harmadik országok piacainál a bejutásra. Nehéz a helyzet, különösen azokkal a harmadik országokkal, ahol nincs közbeszerzésre vonatkozó kötelező érvényű megállapodás. Kereskedelmi partnereink gyakran restriktív gyakorlatokat vezettek be, további korlátozásokat a piaci hozzáférésben. Például Kína a közelmúltban vezette be vezetett be egy akkreditációs rendszert a helyi innovációs termékekre vonatkozóan. Ezzel akkreditált termékeknek kedvez a közbeszerzések keretében. Ez nyilvánvalóan a helyi kínai vállalatok érdekében van, és a mi vállalataink attól tartanak, hogy az akkreditáció eh, és eh, bejegyeztetés révén a technológiai titkokat is átvehetik. Több oldalú megállapodásokra igyekszünk éppen ezért összpontosítani, például a WTO-val, az Európai Unió tárgyal ezekről ezek keretében, de nagyon nehezek a tárgyalások. Ki kell várni azonban mégis a tárgyalások eredményét. Csak bátorítani szeretném az Európai Bizottságot, hogy folytassák a tárgyalásokat, de ne felejtsék el, célkitűzéseinket. A piacaink nyitottsága arra kell, hogy ösztönözze partnereinket, hogy ők is megnyissák saját piacaikat. És azok a partnerek, akik nem hajlandók európai vállalatok előtt megnyitni saját piacaikat, de élvezik az európai piac nyitottságának előnyeit, nos, rajokra a reciprocitás elvét kellene alkalmaznunk, ahol viszont nincs nyitottság, nincs kölcsönös nyitottság, ott korlátozásokat kell bevezetnünk. Olyan helyzetekben, ahol a vállalatainknak az európai piacon harmadik országokból származó vállalatokkal kell versenyezniük, és ezek a vállalatok azonban mentesek a mi vállalatainkkal való verseny alól saját vállalataiknál, és ez azt jelenti hogy az európai vállalatok szerint, hogy harmadik országok vállalatai dömping módszereket alkalmazhatnak a mi piacainkon. Nos, a protekcionizmust nem feltétlenül akarom támogatni, de úgy gondolom ezt a kérdést meg kell vizsgálni, és nem szabad megfeledkeznünk erről. Köszönöm szépen a megjegyzéseit, és hadd emlékeztesek mindenkit arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje január 29-e 12 óra. Úgyhogy örülnék, hogyha elmondanák véleményüket. Köszönöm. Köszönjük. Árnyék előadóknak adom meg a szót, a szocialisták és demokratisták, Georg Kutas úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Gratulálni szeretnék az előadónak munkájához. Egy olyan elvet szeretnék elmondani, amit fontosnak tartanék, hogy megjelenjen a jelentésben. A szelektív közbeszerzés elve az, amit szerintem a zöld közbeszerzési elv bevezetésével lehetne bevetni, bevenni a közbeszerzés, mint a fenntartható fejlődés eszköze így megjelenhetne. És mivel ma igen hosszan beszéltünk már úgy, erről, úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha a véleménytervezetbe is bekerülne a szociális és alapvető jogok védelmére vonatkozó rendelkezés, mint az ILO és az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatának alapelvei, illetve a rájuk való utazás, utalás. Erősíteni kell a korrupció ellenes mechanizmusokat a közbeszerzések terén is, a tagállamokban biztosítani kell, hogy koncentrálják erőfeszítéseiket az átláthatóság és a közpénzek átláthatóságára. Köszönöm szépen. Más árnyék előadó kíván-e szólni? Úgy látom nem. Akkor megadom a szót a bizottság képviselőjének. Erik Noteban úr a piaci főigazgatóságról. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném kijelenteni, elnök úr, hogy nagy mértékben alapvetően támogatjuk az előadó által elmondottakat, mint ön is mondta, a nemzetközi tárgyalások, a közbeszerzési piacokon nagyon nehéz kérdés, különösen azért, mert az Európai Unió hagyományosan mindig is nyitott piac volt, amely lehetővé tette a legnagyobb kereskedelmi partnerei vállalkozásainak piaci hozzáférését. A kereskedelmi partnereink döntő többsége nem szükségszerűen azonos nyitottságot biztosítanak az EU vállalkozások számára azonban. Ezért a tárgyalások során a bizottság szigorúbban alkalmazza a reciprocitás elvét a tárgyalásai során. A legutóbbi javaslatban, amelyet 2009. februárjában a bizottság benyomárba is nyújtott, például az Egyesült Államok beli vállalkozások európai közbeszerzési lehetőségeit szigorítottuk, Elsősorban Amiatt, mert az Egyesült Államok az úgynevezett set aside for SMEs, tehát az amerikai kisvállalkozások számára biztosított lehetőségeket bevezette. A bizottság tudatában van annak, hogy a jelenlegi gazdasági válság miatt a Föld minden pontján protekcionista intézkedéseket próbálnak bevezetni, azért, hogy a közpénzekből a helyi pályázók részesülhessenek. A bizottság eddig ezt nem támogatta, a bizottság inkább úgy gondolta, hogy nekünk amennyire csak lehet, ahhoz kell ragaszkodnunk, hogy az EU nyílt gazdaság, de a más hangot ütnek meg kereskedelmi partnereink, akkor nem habozunk, hogy a protekcionista tendenciák ellenében restriktív intézkedéseket vezessünk be, de mint mondtam, általában véve elégedettek vagyunk az előadó által elmondottakkal, és köszönjük munkáját. Köszönöm, úgy látom más nem kér szót, akkor megadom a szót megint az előadónknak, Hansli asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm pozitív megjegyzéseit. Hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy amit az árnyék előadó mondott, azt tulajdonképpen be lehetne venni módosító javaslataiba. És feltételezem, hogy beszélhet, beszélnünk kellene erről majd egy kicsit hosszabb formában a következő megbeszélésünkön. Köszönöm szépen minden esetre. Az elnök mikrofonja nincs bekapcsolva. A szavazás február 23-án lesz. Nézzük a 15-ös napi rendi pontot. You that the minute Szeretném azonban megjelezni, hogy a koordinátorok ülésén készített már rendelkezésünkre, azért is osztottuk, úgyhogy a normál eljárás szerint ezt elfogadottnak tekintem, abban az esetben, hogyha nincs semmiféle módosítás, illetve nem érkezik eh, módosító javaslat az ülés végéig 15-ös napi rend, a földrajzi és tematikus stratégiai dokumentumok félidős felülvizsgálata a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905 per 2006 LK rendelet alapján. Eszmecsere egy olyan véleményről, melynek illetékes bizottsága a DEVE. Előadunk David Martin az S&D csoportból. Mint tudjuk, a Fejlesztési Bizottság saját kezdeményezési jelentést készít e kérdésről, és a mi bizottságunk pedig véleményt. Az Európai Unió támogatja a fejlődő országokat a fejlesztési együttműködés eszközén. Az intézkedéseket földrajzi és tematikus programokon keresztül finanszírozzák a földrajzi és tematikus stratégiai dokumentumok a, az EU támogatás stratégiai eszközei, politikai útmutatókat határoznak meg az együttműködési politika végrehajtására. Útmutatják, útmutatás, irányítás és áttekintés a célja az Európai Uniós támogatási programoknak. David Márten úr, megadom a önnek, mint a vélemény előadójának a szőt. Köszönöm szépen, előadó úr, vagy elnök úr. Őszintén szólva, nem sok mondani van erről. Még akkor is, hogyha megkaptuk a véleményt, a bizottság bölcsessége, mint ön is mondja, ez a stratégiai dokumentum az EU támogató tevékenységét kívánja javítani, illetve azt áttekinteni, és a külkapcsolati politikának való megfelelést vizsgálja más szakpolitikai területekkel kapcsolatban. Ma a, teljesen más a kontextus, mint amiről délelőtt beszéltünk. Ugye a kereskedelem a növekedés, fejlődés eszköze, de nem fogja automatikusan a szegénységet megszüntetni. A, kere, a kereskedelem, a fejlesztési együttműködés és kereskedelemmel támogatós támogatást is igényel, különösen a felső, fel, fejlődő országok esetében a támogató országoknak, a donorországoknak, eh, eh, tehát eh, nyilvánvalóan tám- olyan támogatást kell biztosítani, amelyek révén azonban ö, ö, segítséget is tudnak nyújtani. Erre vonatkozó tárgyalásom 2007-ben már Hongkongban volt, ott határoztuk meg a támogató programokat a DCI, vel kapcsolatban egyetlen egy dolgot szeretnék megjegyezni, hogy a támogatás a kereskedelemnek Aid for Trade keretében azt kell kérjük a bizottságtól, hogy sokkal részletesebb információt adjon a költségvetési vonalról, a költésekről és egyéb olyan szakpolitikai intézkedésekről, amelyeket a DCI eszközén belül hajtanak végre, de ennyi, amit erről a területről mondhatok, úgyhogy nem is tudom, hogy érdemes-e véleményt adni ezen az alapon. A bizottság véleményét kérhetjük? Ki kér szót a bizottság nevében e kérdéssel kapcsolatban? Lebrun úr. Meg is adom a szót. Elnök úr. Rodnak úrnak hívnak a DG Relax-től, és a félidős felővizsgálat koordinátora vagyok. Igaz, hogy vannak olyan keresked, hogy vannak kereskedelmi elemek a DCI dokumentumban és a DCI stratégiai dokumentumában. Megpróbálunk reagálni a parlament legutóbbi programozási menet után feltett kérdéseire, különösen úgy, hogy horizontális kérdéseket is megjelentessünk, és ez a kisebb költségvetési vonal sokkal hatékonyabb legyen. Az Aid for Trade az egy nagyon kicsi költségvetési vonalnak tekinthető, de megpróbáljuk az Aid for Trade szempontjait e a szélesebb globális csomagkontextusba integrálni. A másik dolog, amin dolgozunk, és amit senki nem említett még, az az iparosodott országok számára biztosított eszköz. Reméljük, hogy növelni tudjuk majd nem fejlesztési együttműködésünket e területen is a jövőben 2011-2013 között. De belátjuk azt, hogy a kereskedelem a növekedés eszköze lehet, és megpróbáljuk az Aid for, for Trade programot felhasználni arra, hogy a normál fejlesztési eljárásokat kiegészítsük. Ha gondolják, akkor vissza tudok térni a Relax szolgálathoz, és megkérhetem őket arról, hogy egy tájékoztató dokumentumban foglalják össze a támogatás a kereskedelem program, Aid for Trade programnak az előrehaladását. Köszönjük, ez jó lenne. Más kére szót, úgy látom, nem? David Martin, van-e még valami megjegyzés? Nem. Elnök úr, egyszerűen csak annyi, hogy örülnénk egy ilyen dokumentumnak, köszönjük. Mm, deadline for the amendments. Módosítások benyújtása ahogy a dokumentumon szerelmen és a márciusi ülésen, akkor el is fogadhatjuk. Akkor nézzük meg mi a következő pontunk? Tulajdonképpen nincs, végére értünk. Nagyon hosszú ülés után köszönöm türelmüket, és ezzel bejelentem február 23-án kedden lesz a következő ülésünk 9 órától. De hát február 8-án Strasbourgban is találkozunk 9 órakor. Ne feledjék, készüljenek fel. Nagyon